Uh, good morning everybody. Um, it will be great if... Jó napot kívánok mindenkinek! Jó lenne, hogyha mindenki helyet foglalna, hogy el tudjuk kezdeni az ülést, hiszen sok dolgunk van, sok érdekes előadó vár ránk. Üdvözlöm, üdvözlöm Önöket. Kérem, hogy foglalnak helyet a terem végében hogy el tudjuk kezdeni a munkát. Nem hallanak? Tényleg nem hallanak? De, most már igen. Tolmácsolás van, tudomásom szerint majdnem minden nyelvem. Akik nem értenek, kérem hallgassanak a fejhallgatón keresztül, és válaszolják egy nevet. Jó napot kívánok dolgos tolmácsainknak, mint minden alkalommal. Nagyon intenzív munka vár ránk. Mindenkit szeretettel üdvözlök az Európai Parlament és az INTA szakbizottság nevében ez a második meghallgatás az utóbbi két évben szabványügyben. Sokan az elsőn már jelen voltak, ott megvizsgáltuk a szabványügyi stratégiát. Fontos jogalkotási javaslat van az Európai Bizottság részéről, amely update tartalmaz. Szeretnénk ennek áttekinteni a részleteit üdvözlöm dolgos alelnökömet, Lara Komit, a szakbizottság elnökét, aki a szabályi program előadója és látom az ányek jelentés tevők csapatát, Saldemos Rúl, Kozisnik kollégákat, Mayer urat, és üdvözlöm örömmel gyerek urat, aki az iparügyi szakbizottság nevében ír véleményt, de a kereskedelmi szakbizottságnál is születik véleménye. A nemzetközi dimenzióval is foglalkozni fogunk, és várjuk az önök inputját. Még egy administratív megjegyzés az interneten követhető az ülésünk. Sokan foglalkoznak szabványjal világszerte, Európában, akik nézték a múltkori ülést. Üdvözlöm azokat, akik hallgatnak, néznek bennünket. Tudjuk, hogy kb. százezer ember érdekelt ebben a munkában közvetlenül, ebben a jogalkotási javaslatban. Először is Gerek urat és Kruszti kollégát kérem, ismertessék véleményüket. Melegen üdvözlöm a bizottságot, Daniel Kollég Kastor főigazgató helyettes képviseli Lian Tinnan jelen vannak. Köszönöm szépen, hogy eljöttek közénk. Nos, először is ö, megadom a szót azoknak, mondtam, és utána következne ö, a néhány előadás. Először is köszönöm szépen, akik prezentációt tartanak. A az előadók életrajzát is megtalálják a dossziéban, tehát ezt nem ö, fogom bemutatni. Kérem, hogy olvassák el saját maguk. Azért, hogy ö, mindenki szót kaphasson, kérem, tartsák ö, be a kiszabott hozzászólási időt. Ezzel rögtön is megkérem Larát, hogy nyissa meg a meghallgatást. Köszönöm, Márkam, mindenkit üdvözlök. Nagyon örülök, hogy részt vehetek ezen a meghallgatáson ma délelőtt. Nagyon fontos meghallgatás. Köszönöm szépen előre is jelenlétüket és hozzájárulásukat a munkához a meghallgatás során. Mint ahogy az elnök emlékeztetett rá, ez már egy második meghallgatás, amely követi az elsőt Kosusznyi kollégák szervezésében. Megpróbálunk javítani tudásunkon, fejleszteni tudásunkat a saját kezdeményezésű jelentés kapcsán az Európai Parlament foglalkozik a kérdéssel, mielőtt az új rendeletet elfogadnák a szabványosításról. Olyan rendeletről van szó, amely kényes témával foglalkozik, ezért jó, hogyha mindenki megadja maga orientációját, mielőtt a vállalatok és a fogyasztók megkapnák ezt a rendeletet. A politika a mindennapokban, ahogy én megélem, és ahogy ezt megélik kollégáink. Nos, a politika a fogyasztót, a polgárt, a civil társadalmat és a vállalatokat kell szolgálja. Ezért választottunk olyan plakátot, amely élet, az életből szedi a részleteit, ahogy azt megéljük. Dialógus szeretnénk a különböző felek között, köztünk és önök között, remélem ez hasznos lesz, és az a struktúra, amelyet választottunk, hasznos lesz. Mindenre ki tudunk térni, és így teljes keretet tudunk festeni a szabványügy köré meg tudjuk fogalmazni, milyen rendelkezéseket tartunk szükségesnek ahhoz, hogy javuljon a rendszer. Nem most kezdődik a munka, már régóta foglalkozunk vele. Fontos rendelkezés foglal, fogadott el az Európai Parlament októberben. Köszönöm Albert Kososznyi kollégának a munkáját, ő volt az előadó, valamint az árnyék jelentéstevőknek így vált lehetővé, hogy az együttműködés szellemében dolgozunk. Nagyon örülök, hogy a csapat megújult, sok árnyék jelentéstevő a múltból benne van abban a csapatban, amely a második fázissal foglalkozik. Ez nagyon hasznos, ismerik már a dinamikát, tudják, hogy melyik területre mi jellemző megpróbálunk szoros együttműködésben dolgozni kollégáinkkal. Mindig is így tettem a múltban, továbbra is így fogom. Arra is odafigyelünk, hogy minden politikai frakció, minden politikai vélemény képviselve legyen. Ez fontos elem, és lehetővé teszi, hogy a szöveg a plenárison mindenki egyetértésével találkozzék. Örülök annak, hogy az együttműködés jól működött, amikor áttekintettük a régi szabályokat, és a parlament javaslatait is figyelembe vették. Azt hiszem erre büszkék lehetünk mindannyian, és hálásak lehetünk a bizottságnak. Megpróbáljuk azon elemeket azonosítani, amelyek jobbá tehetik a bizottság javaslatát. Nagyon jó a kiinduló pont, egészen fantasztikus munkát végzett a bizottság, de még van mit javítani rajta. Az a célunk, hogy pragmatikus megközelítést kövessünk, a tényekre alapozzunk, és ö, tegyük láthatóvá azokat az elemeket, amelyek javíthatnak még a szövegen az európai szabványügyről ennek a szövegnek az áttekintése, átfésülése vezetett oda, hogy a mai meghallgatást megszervezzük a válság idején. Ez különösen fontos. Ne felejtsük szem elől, hogy egyaránt kell a fogyasztókat és a vállalatokat szolgáljuk innét származnak azok a javaslatok, amelyek a növekedést, illetve a növekedés ösztönzéséhez vezetek, illetve a belső piaci intézkedés csomaghoz. Gyorsan kell eljárjunk, olyan rendelkezéseket kell kell válaszunk, amelyek lineárisak, valamint alkalmazkodni kell azon változásokhoz, amelyeket tapasztalunk. A céljaink az elsődlegesek, de nem szeretném mások idejét elvenni. Az elnök kérte, hogy röviden szólaljunk fel, azért, hogy mindenki szót kaphasson, elmondhassa véleményet. Köszönöm szépen jelenlétüket, jó munkát kívánok, kezdjük el eh, már is a munkát. Elnök, köszönöm szépen eh, remélem jó példát mutatott a többi hozzászólónak is. Eh, Gierek és Klossz urakat kérném meg, hogy röviden szóljanak hozzá szakbizottságok nevében utána ö, még ö, kapnak lehetőséget a vitára. Gyerek úr. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, először is nagyon örülök annak, hogy meghívtak ide az ITRE szakbizottságot, az ipari szakbizottságot képviselem a mai napon. A szabályosítás nélkül az európai ipar nem is létezhet amikor megfelelő minőséget szeretnénk biztosítani, akkor mindenképpen szükségünk van a szabványokra. A szabványok tehát elengedhetetlen fontosságúak a fogyasztók védelmében, a fogyasztók egészségének és biztonságának garantálásában a szabványokat a legjobb gyakorlatok alapján állapítjuk meg. A szabványosítás alapvetően egy konszenzuson alapuló demokratikus megegyezés az érdekelt felek között. Maga az eljárás sokszor két-három évig tart, ezért nagyon bonyolult, hosszú eljárásról van szó. Gondoljanak csak bele, amikor IT, vagy nanotechnológia, vagy információs és kommunikációs technológiákról van szó, milyen gyorsan változik a világ. Sokszor piaci konfliktusok merülnek fel, interoperabilitási kérdések és problémák merülnek fel, és hát csak itt az Európai Unióban 27 tagállamot kell összehangolni. Fontos, hogy megszüntessük az ilyen jellegű határokat itt az Európai Unión belül, és hogy ne legyen semmilyen visszaélés, sem pedig átfedés a nemzeti, illetve az európai szabványok között. Ezért is fontos, hogy harmonizált szabványokkal tudjunk dolgozni egy olyan termék, ami megjelenik egy tagállam piacán, az automatikusan hozzáférhető minden más tagállam piacán is. Mint ahogy elmondtam, demokratikus és átlátható módon kell intézni a szabványokkal kapcsolatos eljárásokat. Sokszor a konszenzus nagyon nehezen elérhető, és a KKV-k sokszor kimaradnak a szabványosítási folyamatból, mert egyszerűen nincsenek meg az anyagi lehetőségeik ehhez. Az európai szabványok megléte azt jelenti, hogy civilizáltabb lett az európai piac, ezen kívül ez jelentős költségcsökkenéshez vezet, ami természetesen a versenyképesség növésével jár. Amikor gépiparra gondolunk, a vegyiparra, a gyógyszeriparra, az építőiparra mindezek az ágazatok igen jelentősek Európában, és nagyon sok esetben azt látjuk, hogy delokalizált az európai piac. Sajnos ezekben az ágazatokban elég jelentős a delokalizáció, és természetesen ennek elejét kell vennünk. Ami az Európai Bizottságot illeti, természetesen együtt dolgozunk az Európai Bizottsággal a megfelelő szabványosításon. A szabványoknak nyilván meg kell felelniük a piac alapvető szabályainak. A szabványosítás olyan feladat, amiben be kell vonni minden olyan már most létező európai szabványosítási hivatalt, intézményt, amely ebben a témában dolgozik nagyon fontos, hogy minden a piacon rejlő potenciált ki tudjunk használni, és így is javítsuk versenyképességünket. A szabványok és a normák, a védjegyek tulajdonképpen olyan pillérek, amelyek egy közös hidat tartanak, és mindezeket az aspektusokat figyelembe kell venni a különböző jogszabályok kidolgozásakor. Köszönöm szépen, remélem nem beszéltem túlzottan sokat, sem pedig túlzottan gyorsan. Köszönöm szépen. Nem, nem, köszönöm szépen, mondja az elnök. Nagyon jó volt a tolmácsolás, mindent értettünk, és most proust úrnak adom meg a szót. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak és az Önök szakbizottságának, hogy meghívtak a mai napon, és itt lehetek a mai párbeszéden. Én készítem ugyanis a véleményt ezzel a bizottsági szöveggel kapcsolatban az európai szabványosítás témájában. A szabványosítás közvetlen kapcsolatban áll a versenyképességgel és a nemzetközi kereskedelemmel. Fontos a két szakbizottság közötti együttműködés, és azt kérem az előadótól, hogy a koherenciát tényleg teremtse meg az INTA és az IMCO szakbizottságok véleménye között. A rendelet tervezet nagyon sok tekintetben kielégítő, viszont ami a nemzetközi aspektusokat illeti, itt még javítani kell a bizottsági szövegen. A nemzetközi aspektusokról szinte egyáltalán nem szól a bizottság, és itt három problémát is fel kell vetnünk. Először is a fórum konzorciumnak milyen szerepet szánunk az ICT szektorban. Ezen kívül a WTO véleményét figyelembe kell vennünk a technikai specifikációval kapcsolatban, illetve meg kell néznünk, hogy az Európai Uniónak milyen szerepet szánunk a világpiacon, és hogy hogyan tudjuk megtartani vezető szerepünket. A Forum Konzorcium témakörben úgy látom, hogy a bizottság tulajdonképpen ennek legitimitását keresi. Azt látjuk a szövegben, hogy eh, az ICT témakörben a Fórum Konzorcium által elfogadott technikai specifikációkat kívánja elfogadni, azokat, amelyek a második mellékletben szerepelnek. Ezek a kritériumok sokkal rugalmasabbak, mint a szabványosítás. Itt ugyanis azt mondjuk a nagy vállalatoknak, hogy dolgozzanak ki a Forum Konzorciumon keresztül technikai specifikációkat, és ez legyen a választandó út, a szabványosítással szemben. Ez viszont azt jelenti, hogy a KKV-k, a fogyasztóvédelmi szervek és a környezetvédelmi szervek nem tudnak belépni a párbeszédbe, ővelük nem konzultál senki, és így elég rossz verseny, tisztességtelen verseny alakulhat ki a szabványosítási hivatalok, illetve az egyéb technikai specifikációval foglalkozó hivatalok között, és ez torzíthatja a versenyt. Éppen ezért a technikai specifikációk jók, de ezzel nem szabad senkit monopól helyzetbe engedni, mert akkor mindenki másra rákényszerítheti a véleményét. Ezért a közhatóságoknak nem szabad elfogadniuk ezeket a monopól helyzeteket, és nem hagyhatják, hogy néhány nagy multi cég nyomást gyakoroljon rájuk. A preambulum bekezdésekben írunk arról, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni a technikai specifikációkkal kapcsolatban az ICT ágazatban, és itt írunk a Forum Konzorcium szerepéről is. Ehhez a preambulum bekezdés több kérdést is felvet. A bizottság miért véli úgy, hogy az ICT szektorban mentességet, derogációt kellene alkalmazni? a bizottság miért gondolja úgy, hogy a technikai specifikációkat szabványként kellene elfogadni az ICT ágazatban. Valamint így nem kell attól tartanunk, hogy kétsebességű szabványosság jön létre. A második mellékletben a bizottság miért pont azokat az elemeket vette fel a mellékletbe, amiket felvett, és másokat nem, hogyan tudja megindokolni a választását. A bizottsági közleményben a bizottság miért nem hangsúlyozza azt, hogy az európai szabványokat a világpiacon is alkalmazni kellene. Ezen kívül azon is gondolkodnunk kell, hogy az európai kívüli nyelvekre történő fordítás szintén nagyon fontos annak érdekében, hogy szabványaink megjelenjenek a nemzetközi piacon. A harmadik országokkal való együttműködés szintén rendkívül fontos. Bilaterális tárgyalást folytatunk számos harmadik országgal, ezek a tárgyalások már kezdenek gyümölcsözővé válni. Az USA-val például nagyon jó kapcsolataink vannak, nagyon sokszor küldünk egyébként európai szakértőket feltörekvő országokba is, például Kínába vagy Indiába. Reméljük, hogy ezek a munkák nem fognak elveszni a bürokrácia labirintusában. A bizottságot kérdezem, hogy Oroszországgal nem tudna elképzelni egy ilyen jellegű szakértői kapcsolatot. Szeretnék ezen kívül visszatérni egy 2010-es bizottsági javaslatra, ami a konzultáció során hangzott el. A tenderek megnyitása európai, Európán kívüli, mondjuk amerikai vagy kínai vállalatok számára elképzelhető-e, illetve amennyiben igen, nekik be kell tartaniuk az európai szabványokat. Erről szól-e valahol a rendelettervezet? Egyelőre mi úgy véljük, hogy az európai szabványokat csak az európai szabványosítási intézmények állapíthatják meg, csak ez véd minket, és csak ez felel meg a WTO alapkövetelményeinek. Köszönöm szépen, Proust úr! Köszönjük szépen ezt az igen széles körű hozzászólást, és köszönöm az önök szakértelmét az önök szakbizottságának részéről. Valóban az ICT és a technikai specifikációk kérdése fontos, erre vissza fogunk térni később a vitában. Megjegyezzük az ön kérdését. Még Mielőtt megkezdenénk a prezentációkat, a bizottságnak is szeretném megadni a szót. Renáta Weissenhort már látom a bizottság részéről. Ő azt hiszem, hogy tényleg ismeri minden egyes részletét ennek a bizottsági javaslatnak Brinken úrral együtt. Kaléa Crespo úr is itt van, aki a DG Enterprise vezetője, úgyhogy Daniel Kaléha Crespónak fogom most megadni a szót 5 percre. Köszönöm szépen, elnök úr! tisztelt szakbizottsági tagok, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak, és különösképpen az IMCO szakbizottságnak, hogy megszervezték ezt a mai eseményt. Így az érdekelt felek hozzászólhatnak és elmondhatják a véleményüket ebben a különösen fontos témában. A téma az európai szabványosítás és a versenyképesség javítása. Először is szeretnék elnézést kérni Tajani bizottsági alelnök úr nevében, aki szeretett volna eljönni a mai napon, de hát biztosi kollégiumi ülés van, úgyhogy ott kell lennie. Gondolom, hogy ez indokolt hiányzásnak tekinthető, hiszen a biztosok kollégiumában nagyon fontos kérdésekről döntenek ma. Mint ahogy az előttem szólók már elmondták, én is hangsúlyoznám, hogy a szabványosítás az egyik legfontosabb elem, ami az európai gazdaságot támogatja az ipar, a felhasználók, a közhatóságok és az Európai Szabványosítási Hivatal közötti együttműködés nagyon fontos a szabványosítás kialakításában. Ez mindig is hozzájárult Európa fejlődéséhez, és az egyik legnagyobb előrelépéshez az 500 millió fogyasztót tömörítő közös piachoz. Szeretnénk az európai vállalatok versenyképességét javítani, segítjük ezeket a vállalkozásokat, hogy hozzáférjenek a globális piachoz, mind Európán belül, mind pedig Európán kívül. Az interoperabilitást is szeretnénk elősegíteni, ami nagyon fontos az új szolgáltatások és termékek piacra dobásában. Hozzászólásomban azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a KKV-k rendkívül fontos szerepet játszanak ebben. Gondolom önök is tudják, hogy a KKV-kkel is foglalkozom a bizottságon belül. Mindaz, amit az Akiban elértünk, a KKV-k számára fontos, hiszen ők is segítik a fogyasztókat, növelhetik a bizalmat a szabványosítás irányába, nyitják a piacot és növelik a versenyképességet. Éppen ezért a szabványosítás nagyon fontos a KKV-k számára is. Folyamatosan modernizálnunk kell, és folyamatosan fel kell mérnünk az új versenyképességi kihívásokat, és ezeknek meg kell felelnünk. Globalizált világban élünk, a technika folyamatosan változik, és fenntartható fejlődést kell megvalósítanunk. Az európai szabványosításnak meg kell felelnie a kulcsfontosságú partnerek elvárásainak, és folyamatosan azon kell dolgoznunk, hogy az érdekelt feleket jobban képviseljük. Pontosan ez áll a szabványosítási csomag mögött, amit a bizottság június elején fogadott el, azért annyira fontos számunkra a mai meghallgatás, hiszen itt a bizottság legfontosabb célkitűzéseiről is beszámolhatunk. A vezető filozófia emögött, a csomag mögött az, hogy az elkövetkezendő évtizedben az európai szabványosítás sokkal fontosabb szerepet játszik majd, mint valaha méghozzá azért, mert a 2020-as stratégiát kell támogatnunk, és inkluzív fenntartható fejlődést kell megvalósítanunk. A 2020-as stratégia a digitális agenda, az ipari politika, az innováció fejlesztése mind egymás mellett működik, és mindezekben a szabványosítás fontos szerepet játszik, ha szeretnénk elérni az elkövetkezendő évtized célkitűzéseit. A Single Market Act különösen fontos ebből a szempontból, ezt is kulcsfontosságú területnek tekintjük. A csomagunkat egységében kell vizsgálni, Először is elkészült a közlemény, ami a stratégiát mutatja be, és elkészült az európai szabványosításról szóló rendelettervezet is. A második fontos pont az, hogy a csomag evolúció, folyamatos fejlődés, nem pedig forradalom. Reméljük, hogy ez, ami eddig tulajdonképpen sikertörténetnek tekinthető, továbbra is sikeres lesz. Ami működik, azt nem szeretnénk megváltoztatni, mert attól tartunk, hogy ez esetleg ahhoz vezethet, hogy rosszabb lesz. Ami nem törött el, azt ne javítsuk meg. Úgyhogy csak azokon az elemeken fogunk javítani és modernizálni, amelyek nem működtek. Három független szervezettel dolgozunk együtt, a CEN, a CENELEK és az ECI, ezek jól működtek, ezek meg is maradnak. Ugyanakkor a jelenlegi jogalkotási keretet le fogjuk egyszerűsíteni. Egyetlen rendeletben benne lesz a 1997-es és a 2006-os szöveg is, valamint az irányelvet is ebbe beépítjük, úgyhogy mindhárom szöveg egyetlen rendeletbe kerül át, ami egy erős jogalapot biztosít majd. Megnéztük a jelenlegi rendszer problémáit, és hat probléma van. Először is a sebesség, már felemelt a kalapácsot az elnök, úgyhogy én is nagyobb sebességre kapcsolok. Szeretném a szabványok elfogadási idejét lerövidíteni. Igenis, tudunk jobbak lenni, anélkül, hogy engednénk a minőségből. És ezt meg is kell tennünk ugyanis a technológia gyorsan fejlődik, nekünk is gyorsnak kell lennünk. A szabványosítási szervezeteket arra kérjük, hogy gyorsabban lépjenek és gyorsabban járjanak el. Egy éves munkatervet is ki fogunk dolgozni, annak érdekében, hogy a kulcsfontosságú területeket be tudjuk azonosítani. A finanszírozás, amit mi adunk, is hozzájárul majd a gyorsabb munkához tehát a szabványok fejlesztését fel kell gyorsítani, méghozzá úgy, hogy a minőséget megtartjuk. A második fontos pont az innováció. A kutatás és a szabványosítás közötti kapcsolatot meg kell tartani, és a közös kutatóközpontot a lehető legjobban fel kell használnunk. A legfontosabb kihívásoknak a jobb hozzáférés, a kiszolgáltatott csoportok, a fogyatékossággal élők és az idősek számára a fogyasztóvédelem és a környezetvédelem közösen kell, hogy megvalósuljon. A negyedik fontos téma a befogadás, az inkluzív jelleg. Ma azt látjuk, hogy a társadalom nem minden képviselője és a KKV-k nem tudnak megfelelőképpen részt venni a szabványosításban, ezen javítani kell. A bizottság folyamatosan segítséget nyújt majd a KKV-knek és egyéb érdekelt feleknek, hogy jobban részt tudjanak venni a szabványosításban. A tagállamokat és a szabványosítási szervezeteket is arra kérjük majd, hogy jobban figyeljenek oda erre nemzeti szinten is. Ötödik javítandó terület a szolgáltatások területe. Az európai egységes szolgáltatási belső piac működik, és tudjuk, hogy az európai piac egyre inkább a szolgáltatásokra épít, ez pedig nem tükröződik a szabványosítási rendszerünkben piaci alapú szabványosítást kell megvalósítanunk, mert ez csak akkor létesül, valósulhat meg a szabványok esetében a szolgáltatásoknál, hogyha ugyanúgy járunk el, mint a termékeknél. Az ICT a hatodik téma, mindannyiunk életében részt vesznek az információs és kommunikációs technológiák, rengeteg szabvány és technikai specifikáció kapcsolódik ide, de ezek közül sokat nem európai szabványozási hivatal készített el. A vezető konzorcium a WTO-val együtt elkészíti a technikai specifikációkat, és a bizottság természetesen biztosítani kívánja az interoperabilitást a két rendszer között. Az e-egészségügy, az e-kormányzat és az intelligens közlekedés számára is nagyon fontos ezek megvalósítása. Bizonyos eh, ICT szabványokat a közbeszerzésekben is figyelembe kell venni a bizottság mindenképpen szeretné a Forum Konzorciummal a megfelelő kapcsolattartást megvalósítani. És végül, de nem utolsó sorban, mindjárt befejezem, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy ilyen nagy lelkű volt. A világpiac szabványairól szeretnék még szólni, és nagyon egyértelműen szeretném kijelenteni, hogy a szabványok kritikai fontosságúak az európai kereskedelem számára, ezek ugyanis lebontják az akadályokat, és utat nyitnak a világpiac felé Európának. A globális szabványosítás számunkra is fontos, az ISO, az IEC és az ITU szabványait mi is figyelembe vesszük, ugyanakkor az európai szabványosítási rendszert is reklámozni kellene a világban, méghozzá úgy, hogy technikai jellegű kezdeményezéseket indítunk el. A bizottság természetesen támogatni fogja a más országokban dolgozó európai szabványügyi szakértőket, és stratégiai jellegű párbeszédbe is bocsátkozunk majd a partnereinkkel. Jövő hétfőn tekes ülés lesz az USA-ban, az Egyesült Államok szabályozó szerveinél, és így próbáljuk közelíteni egymáshoz az USA és az EU szabványosítási rendszereit. De Kínában, Oroszországban, Japánban, Indiában és Brazíliában is vannak kapcsolataink, ugyanúgy, mint az európai, de nem EU-s partnereinkkel. Végezetül pedig szeretném még egyszer a legfontosabb célkitűzéseket, célkitűzésekkel kapcsolatban elmondani, hogy nagyon sok feladat van, de nem csak a bizottság dolgozik. A bizottságnak le kell tennie a tervezetet az asztalra, de minden értekelt félnek el kell végeznie a maga munkáját a szabványosításban. Az Európai Parlamenttől, a miniszterek tanácsától azt várjuk, hogy ezzel a csomaggal kapcsolatban mélyreható vitát folytassanak le, és hogyha az együttdöntési eljárás jó irányba halad, akkor nagyon sok előrelépést tehetünk már a Dán elnökség alatt. A lengyel elnökségnek köszönjük a remek munkát, ők nagyon sok mindent megtettek már, és reméljük, hogy 2013 elején egy nagyon komoly, modernizált, erős európai szabványosítási rendszer léphet majd érvénybe. Ezen az úton fontos esemény a mai nap, mindenkit meg fogunk hallgatni, méghozzá nagy figyelemmel és érdeklődéssel, és szeretnék nagyon kellemes napot kívánni. Well, Köszönöm szépen, uram! Mivel Dániel el, megemlítette az öt pontot, és eh, mivel kicsit túlépte a négy percet, de azért meg kellett hallgatnunk. Nagyon örülök neki, hogy ilyen jó keretet alkotott a mai munkánknak. Remélem, hogy minden pontot le tudunk fedni. Nagyon örülök neki, hogy ennyire lelkesen dolgozik ön is, és a bizottság is ezen a témán. Hölgyeim és uraim, Daniel Kaléha elmondta, hogy a csomag első célkitűzése a folyamat felgyorsítása volt, és hogy ez mind nem menjen a minőség rovására. Ez az első előadás témája is, nagy örömmel jelentem be egy olyan személy jelenlétét, aki nagyon sokat tett az eljárás megjavításáért, Elena Santiago, vezérigazgató asszonyról van szó, aki az Európai Szabványosítási Bizottság és az Elektrotechnikai Szabványosítási Bizottság nevében fog majd beszélni, és ön is megkapja 6 percet, ahogy ígértem, tessék. Köszönöm szépen, Köszönöm az Imkónak, hogy lehetőséget kaptam felszólalni, beszélni arról, hogy mivel foglalkozunk, hogyan tesszük. Mint látták, mindenhol van szabvány, hanem is látjuk, elmondhatom, hogy nem élhetnénk, hogyha nem lennének itt körülöttünk elnök úr, megpróbálom az ütemet tartani, de a minőséget nem rontani az előadásomban. Ezt próbáljuk megtenni, amikor az európai szabványokról van szó. Négy pontra ternék ki. A szabványosítási folyamat ágazat függő, minden ágazatnak megvan a maga igénye. Nem az a cél, hogy a leggyorsabban haladjunk. az európai szabványügyi rendszer számára nagyon fontos, hogy a minőséget és a nemzetközi vétételt ne áldozzák fel a ö, gyorsaság oltárán. Ö, muszáj ez a ö, rendszer releváns legyen a piacon. Természetesen nagyon pozitívan állunk hozzá a javaslathoz, megpróbálunk egyszerűsítési javaslatokat tenni Tudjuk, hogy néha az eljárások kisé komplikáltak. Nagyon gyorsan átmegyek két, végigmegyek két példán. Ö, ö, milyen hosszú idő szükséges, a különböző ágazatokban megszülessék a szabvány. Egyes ágazatok gyorsabban haladnak, másoknál nagyobb a stabilitás, a biztonság nagyon jó példa. az utóbbi 5-6 év, amikor is figyelembe vettük, hogy különböző értékek vannak. Nem lehet európai szabványokat azonnal létrehozni. gyakran a nemzetközi szabványokkal párhuzamosan dolgozzák ki az európaiakat. Ez nagyobb, hosszabb munkát jelent, de megvan a hozadéka. minőség és ö, sebesség. Szeretnék visszatérni arra, amit hallottunk a bizottság részéről ma délelőtt több kérésünk is lenne. Az első az, az a versenyképesség támogatása. A további követelmény eh, minden eh, érdekelt érdekeit képviselni. Az összes érdekelt fél részt kell eh, vegyen a szabványkészítési folyamatban megpróbáljuk kombinálni a minőséget és a sebességet. Konzultációkat ö, foglal, ö, folytattunk a nemzeti delegációkkal, így ö, sikerült bevonni az összes érdekelt felet, ö, akik készek részt venni a munkában, és dolgozni a konszenzus érdekében. Olyan így rendszer van a nemzetközi szervezetben, amely konszenzusra alapszik. Nagyon fontos font az európai szabványosítási rendszerben a piacnak való megfelelés. Mint mondtam, vonzó kell legyünk a piac résztvevői, szám, piac résztvevői számára. Hogyha nem, akkor az európai szabványrendszer gyengül. Ne felejtsük el, hogy ki fogják alkalmazni az európai szabványokat. A magánszektor a rendszer költségeinek 95%-át viseli, és a naprakész szakértői tudás 99%-át adja. Mi a javaslatunk? Először is egyszerűsítés. Jobb legyen a koordináció az európai szabványügyi szervezetek között, a bizottsággal is, és e, a bizottság egyszerűsítse e, a pénzügyi kereteket, amelyek között e, dolgozunk. Így lehet gyorsabban eljárni. Nemzeti oktatási programok kellenek azoknak, akik a szabványosítási folyamatban részt kívánnak venni. Egy barátom mondta, adjak minőségi példákat, ezért megpróbáltam a katalógusban továbbiakat találnak. Köszönöm, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm, Eléna, ezt a nagyon világos bemutatkozó, bevezető előadást, és nagyon világosan meghatározta az irányvonalat, amelyre majd természetesen később reagálhatunk. Most Paul Koberg Brákot kérem meg, hogy emelkedjen szólásra. Ő a Philips tagja, és nagyon aktívan dolgozik a Business Europe égiszén belül, és a, az áruk szabad mozgásával foglalkozik ezen belül is. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget ad nekem a Business Europe véleményének bemutatására. Először is hadd kezdjem el azzal, hogy véleményük szerint az európai szabványosítás jól működik, ezért örülünk neki, hogy a fejlődés forradalmasítás nélkül megy majd végbe. Nagyon fontos, hogy jó minőségű szabványaink lennének, legyenek, és hogy maradjon meg a szabványosítás magán és önkéntes folyamatnak. A, az a fontos, hogy az érintettek felelősséget vállaljanak azért, hogy részt vegyenek a szabványosításban, mert ez már ma is lehetős, lehetséges. A kereskedelmi rendszerek nagyon sokat tudnak tenni az egyenlő játéktér kialakításáért, és annak is örülünk, hogy lesznek közvetlen utalások az IKT szabályokra a, köz, a közbeszerzési szerződéseknél, és arra gondolunk, hogy a, az e-, erre vonatkozó utas, utalások nagyon jól ki van, kiegyensúlyozottak, és a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos e, vonások is jók, hiszen a technológia szolgáltatók és a e, szabvány felhasználók e, számára ez egyaránt jó a szabványok és a jogalkotás támogatja egymást, de nagyon fontos egymástól megkülönböztetnünk őket. Először is hadd mondjam el, hogy a szabványok nagyon sokat tettek az európai belső piac fejlesztéséért. Először is azért, mert nagyon nagy a gazdasági értékük, másodszor azért, mert támogatni tudják a különböző jogalkotási aktusokat, például az irányelveket. Az Európai Bizottság nagyon sok olyan javaslattal él, amelyek kapcsolatban állnak a politikai célokkal, de a, az európai szabványok 70%-ának nem sok köze van a közügyekhez, és úgy érezzük, hogy ennek így is kell maradni, tehát magán önkéntes piac legyen a szabványok területe, amely az innovációt és az üzletet támogatja, az üzleti életet, tehát támogathatja a szabvány a a törvényalkotást, de nem lehet politikai eszköz. A politikusok megmondják, hogy mit kell csinálni és miért, a szakértők pedig eldöntik a szabványok segítségével, illetve a szabványok útján, hogy, hogy hogyan kell elérni a célokat. Tehát a politikai döntések a politika területén szülessenek meg, nem pedig a szabványosítás területén. Nézzük meg ezt a dobozt, és gondoljuk bele, hogy mekkora értéket teremtett az, hogy ennek a méreteit szabványosították. Ez egy olyan példa, amely azt mutatja, hogy a valódi igények a gyártók, a szállítók és a kereskedők igényei szerint alakult a szabványosítás, és nagyon világos, hogy miért, szeretne a, miért szeretnének a közhatóságok is beleavatkozni abba, hogy a szabványosítások hogy alakulnak. A jó piacilag releváns szabványok kialakításáról még azt szeretném elmondani, hogy amikor a szabványok nem ilyenek, akkor nem csak hogy használhatatlanok, hanem egyenesen ártalmasak is lehetnek. Először is azért, mert a szabvány kialakításába fektetett energia és pénz el, elvész, másrészt pedig azért, mert legrosszabb esetben akár még káris, károsíthatják is a, a felhasználókat, és ezért nagyon fontos, hogy konzultáljanak a kialakításkor az érdekeltekkel. Hiszen, hogyha a résztvevőknek nincs megfelelő szakértelmük az adott technológiáról és a piaci felhasználásról, akkor az problémákhoz vezethet. A nemzetközi kiegyenlítésről azt tudom elmondani, hogy SZEN és a SZEN és a SZENELEK az ISZO-val és az IEC-vel Bécsben, illetve Dresdában megállapodást kötött, és ez nagyon fontos, hogy nemzetközileg is próbáljuk meg harmonizálni a szabványainkat, hiszen csak azok a közvetlenül érintett résztvevők tudják igazából a, a különböző szabványok aktualitását megítélni, akik valóban értenek hozzá. Ezért nagyon fontos, hogy nem szabad erőltetni a szabványokat, és nem szabad a politika érdekei szerint irányítani ezeket és a legfontosabb az, hogy valódi szakértőknek kell kialakítaniuk a szabványokat, akik valóban lelkesen és őszintén ezért az ügyért dolgoznak. Már elmondhatjuk, hogy, a, hogy minden érintett ma is egyenlő jogokkal részt vehet a szabványok kialakításában, és nagyon fontos, hogy a gyengébb érintettek is hallhathassák a hanguk, hangukat. Például Németországban nagyon jó modell van a kis és középvállalkozások érdekeinek képviseletére, illetve az ő összefogásukra. Nagyon fontos, hogy a legalább az olyan szabványok esetében legyen megfelelő együttműködés, amely az adott területen közszolgálati érdeket is képvisel. Az általános érdek őket is figyelembe kell venni, és a KKV-kat nem csak különleges esetekben kell meghallgatni, hanem minden esetben figyelembe kell venni a véleményüket. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm ezt a nagyon világos előadást. Azt is észrevettem, hogy amikor az iszót megemlítette, akkor érkezett meg Rock Steel, aki pontosan ennek a szervezetnek a képviseletébe jött, úgyhogy szeretettel üdvözlöm önt is, őt is a körünkben. Következő szempont, amelyet már meg is említettek, a következő előadás témája, mégpedig az információs és kommunikációs technológia. John Lorenz a következő felszólaló, aki a Digital Europe-nak dolgozik. Köszönöm, uram, tessék önné a szó 6 percre. Elnök úr, köszönöm szépen, mindenkinek kellemes napot kívánok. A Digital Europe-ot képviselem, ez az Európai IKT ágazatot tömörítő szervezet. A jelenlegi jogi csomag valóban nagyon kemény munka eredménye, a DG Enterprise az elmúlt években nagyon keményen dolgozott ezen a bizottság részéről, és köszönjük ezt a munkát. A Digital Europe az IKT irányító bizottság tagja volt, mi is hozzájárultunk a munkához, és teljes mértékben támogatjuk ezt. Az első nagyon fontos megjegyzés, amit szeretnék megtenni, az az, hogy ez az új javaslat, a szabályozással kapcsolatban nem tartalmaz semmilyen változtatást, az eddigi jó megközelítés megmaradt, a versenyképességre koncentrálunk, és a célunk az, hogy a valóságot tükrözzük. Az IKT, gondolom mindenki tudja, egy nagyon gyorsan fejlődő ágazat, rendkívül innovatív, és természetesen globalizált piac. Amikor valaki smartphone vagy bármilyen számítógépet, iPhone-t használ, akkor ez bárhol működhet a világon. Nagyon fontos, hogy a jelenlegi technikai specifikációkat felhasználjuk, és a szabványokat a lehető legjobban alkalmazni tudjuk. A rendelettervezet lehetővé teszi, hogy a már létező szabványokat megtartjuk, és könnyen új szabványokat dolgozhassunk ki az IKT eszközök és termékek kritikai fontosságúak ma mindenhol a világban, mindenhol használjuk ezeket az eszközöket. Az európai szabályosítási szervezetek, az ESO-k és különösképpen az ECI, a telekommal foglalkozó szervezet nagyon fontos szerepet játszik, és a Fórum Konzorcium is nagyon fontos szabványokat dolgozott ki, mind az internet, mind a wifi, mind pedig az applikációk területén, és ezeket is figyelembe kell vennünk. Ami ezeket a szabványokat illeti, ezeket figyelembe kell venni a közbeszerzés során is, a nemzeti szervezetek, a kormányok kidolgozták már a saját szabályaikat arra, hogy ezeket hogyan lehet felhasználni a közbeszerzések során. Természetesen konzisztensnek, koherensnek kell lennünk európai szinten, nem csak a közbeszerzések esetében, hanem minden egyes európai politikánál. Ez kritikai fontosságú az innováció segítésére és az európai gazdaság eh, megsegítésére, segítésére. Az interoperabilitás nagyon fontos, az alap természetesen a hardware, de nagyon sok szoftver kapcsolódik ehhez. És a szoftver blokkoknak egymással kapcsolatot kell teremteniük, bármi legyen is a távolság, és mindig nagyon gyors kapcsolatot kell megvalósítani a különböző szoftverek között, ezért is fontosak az egységes szabványok. Két nagyon fontos cikk van a rendelet tervezetben, a 9-es és a 10-es, ez ugyanis az IKT ágazatra vonatkozik. Kritikai fontosságú cikkekről van szó, a 10-es egyértelműen kimondja a technikai specifikációk felhasználását a közbeszerzésben, ez jó de azért az is jó lenne, hogyha a parlament egy kicsit még explicitebbé tenné az utalást az európai politikákra. Ez nagyon fontos az innováció szempontjából. Mindkét cikknek mindenképpen meg kell maradnia a rendelettervezetben, és az európai politikákban mindig figyelmet kell kapniuk. Ami a kettes melléklet kritériumait illeti, ez teljes mértékben megfelel a VTO alap kitételeinek, a referencia szabványok nagyon fontosak, és itt nyitott, átlátható és konszenzusos eljárásokat kell alkalmazni. Az is nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy nincsen egy olyan megoldás, ahogy nyitott és átlátható módon működhet ez a rendszer, hanem Többféle demokrácia működik Európában különböző szabályokkal. A lényeg az, hogy a demokratikus alapok megmaradjanak. Mi úgy véljük, hogy az érdekelt felek platformja valóban alkalmas arra, hogy a megfelelő kritériumokat megvizsgálja, és hogy beazonosítsa a releváns specifikációkat. Egy ilyen platform valóban nagyon fontos, és felhasználhatja az irányító bizottság jelenlegi tapasztalatait. A Digital Europe valóban üdvözli a rendelettervezetet. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság nagyon komoly munkát végzett. Igen, versenyképes piacról van szó, még Kína és India is folyamatosan fejleszti szoftvereit, rájuk is oda kell figyelnünk, úgyhogy össze kell fognunk, új szabályokat kell kidolgoznunk, új szolgáltatásokat kell elindítanunk, méghozzá hatékony módon, úgyhogy nem a múltba kell tekintenünk, hanem a jövőbe. Nagyon szépen köszönjük ennek a kezdeményezésnek a felkarolását, az európai ipar, az európai versenyképesség és növekedés az elkövetkezendő generációk nevében várja ezt a rendeletet. Köszönöm szépen, Lorenz úr! Ön egy kicsit most behozott az időből, nagyon szépen köszönjük, és nagyon egyértelmű volt az állásfoglalásuk a Business Europe-ot már meghallgattuk, és ott is elhangzott, hogy a nemzeti szabványosítási szervezetek milyen fontos szerepet játszanak, úgyhogy most a spanyol szervezet egyik vezető tisztviselőjét köszöntöm, Francisco Javier García Díaz, aki hat fontos üzenetet szeretne eljuttatni hozzánk a szabványosítás tekintetében. Amennyiben hat témája van, és hat perce, akkor minden témára egy perce jut majd, uram. Köszönöm szépen, megpróbálom a hat percet tartani. Előző Verderá kollégát többen ismerik. Úgy volt, hogy ő jön, de komoly betegség miatt sajnos nem sikerült. Reméljük, hogy gyorsan meggyógyul. Rögtön a téma közepébe vágok. Hat üzenetet szeretnék átadni a hallgatóságnak. Azzal kapcsolatban, hogy miért kell elősegíteni a szolgáltatások szabványosítását, ahogy ez a rendelet tervezetben is szerepel. A szolgáltatóipar európai szabványokra szorul. Utána arról fog beszélni, hogy a szabványok hogyan ösztönzik a versenyképességet. Harmadik gondolat, a szabványok hogyan járulnak hozzá ahhoz, hogy minőségibb legyen a szolgáltatás és átláthatóbb a fogyasztók, felhasználók számára Európa szerte. Utána a SZEN e rendszerről fogunk beszélni, mint a lehető legjobb platformról. Utána rátérünk a globális környezetre, hogyan lehet kiegészíteni ezt a CEN rendszert. Végül nem utolsó sorban azt fogjuk áttekinteni, hogy az Európai Unió szabályozása hogyan tudja kiegészíteni a jelenleg létező szabályozást. Az első gondolatra térnék vissza önkéntes alapon a piac hatása alatt ö, szükséges a szabvány, szabványosítás előrehaladása. Ha, be kell vonni a fogyasztókat is, ügyfeleket is. A képernyőn látható gondolatok közül csak a legfontosabbakat fogom kiemelni, a többi olvasható az első megfelelni az ügyfél elvárásainak. Második pont a versenyképesség növelése az európai szolgáltatóiparban. Itt különösen a KKV-kat kell kiemelni. Úgy gondoljuk, hogy az európai szabványosítás javítja a minőséget. A szolgáltatóiparban a szabvány megfogalmazása segíti a harmonizációt, és minimalizálja azt a veszélyt, hogy külön specifikációkat dolgoznak ki egyes piaci szereplők, és ezek korlátozzák a lehetőségeket. miért és hogyan profitál a fogyasztó a szabványosításból. Először is az alvállalkozásba adást és a minőségbiztosítást megkönnyíti. Az európai szabályok nyitottak minden megfelelőségi vizsgálat előtt akár a második fél, az ügyfél végzi, végezteti ezt a vizsgálatot, akár harmadik fél. Utolsó pont, a szabványok a szolgáltatóiparban az átláthatóságot is szolgálják. Lehetővé teszik, hogy összehasonlítsák a fogyasztók a különböző ajánlatokat. Ezzel javul a versenyképesség az ágazatnak. Negyedik üzenet. A miért a CEN, az Európai Szabványügyi Bizottság. Ez az első számú szereplő. En, neki van a legnagyobb tapasztalata és a legnagyobb súlya nagyon sok jó példával szolgálhat. Nemrég a KKV világába is bejutott például a szépségápolási ágazatba. a szolgáltatói ipar figyelmét felhívta a közös célokra. Nos, a globális perspektívákról szólnék most. A nemzeti szabványügyi testületek Európában az izó mellett tették le a garast. Néhány példát is mondhatnánk erre. Ezzel be is fejeztem az előadásomat, az utolsó pont ugyanis a komplementaritásról szólt volna. Szeretnénk felhasználni az alkalmat, hogy megkérjük a képviselőt és az összes érdekeltet arra, hogy a rendeletet úgy befolyásolják, hogy az európai szabványok fejlődhessenek, versenyképesebb legyen az ipar és a fogyasztót szolgálja. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm ezt a hat üzenetet, még akkor is, hogyha egy picit hosszabb ideig mutatta be őket, mint üzenetenként egy percig, de nagyon érdekes volt. Következő előadó az Európai Gépipari Munkáltatók Szervezetének igazgatója, vezérigazgatója, az Orgalán Lím igazgatója, Adrian Harris. Ez a szervezet aztán valóban a szabványoknak a legfőbb felhasználói közé tartozik. Uram, megadom önnek a szót hat percre. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak ma a mai meghallgatásra. Nagyon nagy örömmel vállaltam el a feladatot, mivel számunkra a szabványosítás nagyon fontos kérdés, életünk fontos részét képezi. Az első képen megmutatom azt a 34 ö, tag szövet, szak, tagszövetséget, amelyet tömörítünk 22 országból, körülbelül 130 ezer vállalat tartozik hozzánk. Európa különböző részeiben dolgoznak, és jó, nagyon sok előnyel jár a szervezeteknek az, hogy részt vehetnek a nemzetközi szintű szabványosítási munkában is. Csak néhány üzenetem lenne, hiszen tulajdonképpen a Business Europe-hoz hasonló a véleményünk, mint ahogy az érdekeink is hasonlóak. Szerintem tehát csak olyan fontosabb témákat akarok kiemelni, amelyek számunkra nagyon fontosak. Először is a szabványosítás a vállalatok számára eszköz. Hogyha használják ezt az eszközt, akkor először is az a fontos, hogy önkéntes módon történjen ez, mégpedig úgy, hogy a piac igényeinek, legelsősorban is az export igényeknek megfeleljen. Az EU exportjának kb. 30%-at képviseljük, és ezért fektettek be a tagjaink a külföldi szabványosításba is annak érdekében, hogy világszinten is megfeleljenek a szabványosítási követelményeknek. Az exportpiacon legyünk őszinték, nagyon nagy a verseny, és az európai piacok nem fejlődnek olyan mértékben, mint ahogy azt elvártuk, ugye az ez évre tervezett 8%-ot nem fogják teljesíteni, ezért nagyon fontos, hogy a külföldi piacok szabványainak minden vállalat megpróbáljon megfelelni. A másik nagyon fontos dolog az, hogy megfelelés meglegyen az Európai Uniós jogszabályokkal is. Látjuk, hogy mennyire komplikált a szabályozói környezet, rengeteg irányelv van, amely egymással néha átfedésben van, és a szabványosításnak az a feladata, hogy termékszinten leegyszerűsítse és harmonizálja a jogszabályokban meghatározott követelményeket. Tehát először is egyszerűsítési eszközről van szó, annak érdekében, hogy megfeleljünk minden jogszabálynak. Másfelől viszont nagyon világosan ki kell azt is mondanunk, hogy a szabványok nem jogszabályok. A politikusok döntik el, a, hogy, hogy a különböző szakpolitikák milyen jellegűek legyenek, tehát az politikai jellegű tevékenység, a szabványok viszont műszaki jellegű munka eredményei. Nem szeretnénk, hogyha a szabványosítást arra használnák föl bárhol is, hogy különböző puha jogszabályokat próbáljanak a, hát, a, a hátsó lépcsőn keresztül becsempészni. Nagyon fontos, hogy a szabványoknak az legyen a feladatuk, hogy a jogszabályokat egyszerűsítés útján a termékszintre lefordítsák. Most ez a kérdés, hogy a magán vagy a közigényeknek kell megfelelnünk erről már korábban is volt szó. A, elmondhatjuk egy példán keresztül, hogy például a kereskedelmet mennyire megkönnyítette és elősegítette a 20 láb hosszúságú konténerek bevezetése, vagy ha például az elektromos ö, ö, felszerelésekre gondolunk, akkor az elemek szabályosítása milyen sokat segített a fejlődésben, és ezek a szabványok aztán nemzetközi szabványokká váltak, és világszerte használatosak. A rendszerünk nyitott arra tehát, hogy először is bevezesse a nemzetközi szabványokat is, illetve hogy kialakítsa a saját maga szabványait, amikor ezekre szükség van. És ez, ezt a fogyasztóknak is naponta frissített formában be kell mutatni. A bizottság nagyon sokat beszélt a sebességről. Őszintén szólva, számunkra a sebesség magában nem érték. Számunkra a legfontosabb az, hogy a szabványok minősége megfelelő legyen, és az a piacon is elfogadható legyen. Nagyon fura lenne, hogyha azt hinnénk, hogy az ipar majd olyan szabványokat fog alkotni, a, amelyekre a piacnak nincsen szüksége. Olyan termékeket és szabványokat természetesen nem gyártunk, amelyekre, amelyekre a fogyasztónak nincs szüksége. Szeretnénk, hogyha a fogyasztó megvenne a termékeinket. Tehát ezért is világos, hogy számunkra a piaci elfogadottság a legfontosabb. A, az IKT ter területén természetesen megértem, hogy fontos a sebesség, hiszen az nagyon gyorsan fejlődik, de a gépipari területen a szabványok minősége sokkal, sokkal fontosabb, mint a sebesség. Az ipar mindig is hozzá fogja igazítani a szabványosítás sebességét az iparág adott igényeihez. A Digital Europe-nak az a kérése, hogy az, IC, az IKT szabványokat igaz, igazítsák hozzá a közbeszerzési igényekhez, az azt, azt el tudjuk fogadni, de úgy gondoljuk, hogy van egy sor olyan más terület, ahol nem igen kellene a különböző fórumok és konzorciumok szabványait hozzáigazítani az igényekhez. Az a fontos ezen kívül, hogy minél nagyobb rugalmasságot biztosítsanak a szabványosítás területén, és a bürokrácia minél kevesebb, kisebb, kisebb mértékű legyen. A hatékonyság érdekében olyan platformot kell kialakítanunk, amelyen mindenki részt vehet, nem csak az ICT hangsúlyozásával, hanem mindenféle szabvány, szabványosi tevékenység és terület megvalósításával, és a delegálás elvét kell alkalmazni, nemzeti delegálás elvét. Azon kívül nagyon fontos, hogy függetlenek legyenek a résztvevők, és hogy mindenki számára egyaránt nyitott legyen a szabványosítás. És és mindenekelőtt mindenek előtt az is fontos számunkra, hogy a közhatóságok lehetőleg ne avatkozzanak be a szabványosító intézetek és szervezetek munkájába. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy az elnök nagyon világos, érdekes példákat hozott, és érdekes, hogy a Business Europe-nak dolgozó kollégája is hasonló példákkal élt. Utolsó előadó ebben a részben Luigi Melli, aki az európai háztartási felszerelési gyártó, felszerelés gyártókat képviseli. Őt neki adom meg 6 percre a szót, tessék uram. Opportunity. Elnök úr, köszönjük szépen a lehetőséget, hogy mi is hozzájárulhatunk a mai vitához. Úgy véljük, hogy nagyon releváns, időszerű kérdésről van szó, ami ipari ágazatunk számára is. Először is engedjék meg, hogy a CECED-del kapcsolatban néhány szót elmondjak. Itt háztartási, gépháztartási gyártók szövetségéről van szó, majdnem egész Európát lefedjük. Ez a térképen is látható, és a legfontosabb piaci szereplők sajnos elment a mikrofonja az előadónak. Good. It's okay. Okay. For us, standardization has a szabványosítás számunkra mindig is kulcsfontosságú elem volt a munkánk kezdete óta. a szabványosítási folyamatban mindig is megpróbáltunk aktívan részt venni, ez ugyanis rendkívül fontos a háztartási gép gyártók számára, és tudjuk, hogy ezek a háztartási gépek minden egyes európai háztartásban előfordulnak, tehát az európai polgárok számára is nagyon fontos kérdésekről van szó. Nem szeretném megismételni azt, amit a Digital Europos kollégám már elmondott a sebességgel kapcsolatban, csak annyit szeretnék elmondani, hogy számunkra is nagyon fontos a sebesség. Ugyanakkor azért szeretném elmondani, hogy amikor a szabványosítási eljárásról beszélünk, akkor nem csak a szabványosítást kell ideérteni, hanem az előkészítést, a szabványosítást és a karbantartást. Úgyhogy az átmeneti időszakok felgyorsítása is fontos. Éppen ezért szeretném elmondani, hogy egészében kell tekintenünk ezt a folyamatot az előkészítéssel és a karbantartással, fenntartással együtt. A legfontosabb erősségeinket már elmondta a többi hozzászóló, ezeket nem fogom még egyszer elmondani, inkább nézzük azt, hogy milyen gyenge pontjaink lehetnek. Az egyik az, hogy nagyon hosszú a folyamat, az előkészítéstől a publikációig. Itt ugye két elem van, az első a mandátum kidolgozása, ez egy upstream jellegű munka a bizottság bevonásával és ezután következik magának a szabványnak a kidolgozása. Semmiképpen nem lehetünk mi felelősek azért a késlekedésért, amit az előző eljárás okoz. Ezért nagyon fontos, hogy az érdekelt felek szintén elmondhassák a véleményüket ebben a kérdésben. Minél gyorsabb az előkészítő fázis, annál gyorsabb lesz magának a szabványnak a felépítése is. A Business Europe már elmondta a másik gyenge pontot, ez konkrétan az, hogy jobban kellene biztosítani azt, hogy minden érdekelt fél részt vehessen a munkában. A piacfelügyeleti hatóságok úgy látom, hogy egyszerűen kilépnek a képből, sokkal jobban részt kellene venniük a szabványosítási folyamatban, ez fel is gyorsíthatást. a piacfelügyelő hatóságoknak is aktívabban részt kellene venniük, ugyanis ezek a szabványok általában nagyon komoly beruházást igényelnek, és nem megengedhető, hogy az elfogadott szabványokat utólagosan megkérdőjelezzék. Nézzük akkor most azokat a kockázatokat, amiket ki kell küszöbölnünk. Először is nagyon fontos, hogy az eltéréseket az EU és a nemzetközi szabályosítási tendenciák között ki tudjuk küszöbölni. A munka megkettőződése, a különböző átfedések nem kívánatosak, mert ezzel is időt veszítünk. Úgyhogy a szabványok fenntartása, karbantartása rendkívül fontos. Mindig figyelnünk kell a nemzetközi fejlődést is, így takarékosabban bánhatunk az erőfeszítéseinkkel. Tehát mindig követnünk kell a különböző szabványok érvényességét. Ezen kívül megfelelő, egyenlő bánásmódot kell biztosítani minden érdekelt félnek, ezt már több hozzászóló is elmondta. Európai szinten rendkívül fontos, hogy minden egyes érdekelt fél azonos bánásmódban részesüljön. A harmadik pont, ezt már elmondtam, rendkívül fontos, hogy elérjük azt, hogy az elfogadott szabványok utólagos megkérdőjelezése visszaszoruljon. Azt kell elkerülnünk, hogy valaki ki egy olyan érdekelt fél, aki nem vesz részt a szabvány előkészítésében, utólagosan megkérdőjelezze ezt a szabványt. Ez mindenképpen akadályozza és lelassítja a rendszert. A részvétel és az átláthatóság biztosítja azt, hogy ne legyenek ilyen utólagos megkérdőjelezések a minőség tekintetében, és hogy gyorsan el tudjuk végezni a munkát. Itt vannak a legfontosabb elemek számunkra, ezeket nem fogom elmondani, ez itt látható, és már több kolléga is elmondta ugyanezeket. A nagyon fontos a sebesség, de e fölött áll a minőség. A sebességet nem úgy kell megvalósítanunk, hogy ez a minőség rovására megy. A bizonyosság is fontos, megfelelő életciklust, megfelelő érvényességet kell biztosítanunk a szabványoknak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a nagyon világos bemutatást az előadóval beszéltem, és azt mondja, hogy hát kevés az idő, ezért jó lenne, hogyha a ö, második szesszióra térnénk át, és majd így következének a kérdések, különben nem lesz elég időnk, ezért hát nyitott a lista, fel lehet iratkozni hozzászólásra. Azt hiszem, hogy a külön kell majd a nemzetközi vonatkozást tárgyalni. ha Steven Russell készen áll, akkor jó lenne, hogyha ő következne, ő az ANEC-nek a főtitkára, a fogyasztók hangját hallatják. Nagyon fontos részesei a folyamatnak. Stephen, hat percet kapsz. Good morning, Chairman, honorable members. Jó reggelt kívánok, elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok, hölgyeim és uraim! Az ANEK megjelentette a szabványosítási rendületről szóló véleményét, e, még időben, és azt hiszem, hogy pontosan Santiago úr születésnapján a képernyőn látható linkről le is tölthető ez a nyilatkozat. Először is szeretném aláhúzni, hogy támogatjuk az európai szabványosítási rendszert, még akkor is, hogyha néha kételkedünk abban, hogy képes a legmagasabb szintű biztonságot nyújtani a fogyasztóknak olyan időkben, amikor, amiben most élünk, tényleg a szabályokra koncentrálunk, de ezek a politikai, politikusoknak fontosabbak, a szabványosítók nem annyira gondolják ezt így, és én ezt személyes tapasztalatom alapján is meg tudom erősíteni. A rendelet tervezetről szólva természetesen üdvözlöm azt, hogy be kell vonni az a harmadik melléklet értelmében a különböző érdekelt szervezeteket, és fejleszteni kell a versenyképességet. De fogyasztóként mi mindig az, az egy, elsősorban az, az iránt érdeklődünk, hogy az új szabályozások védelmet és jólétet nyújtsanak nekünk. Az európai szabványosítás jövőjéről szóló több tanulmány azt jelentette ki, hogy az európai szabványosítás vagy nagyon gyenge, vagy hiányzik a legtöbb országban. Ebb, ez alól kivétel Németország és néhány más ország, de más nem. Ezért az a, a nemzeti delegálás elve, ha ugyan szükséges is, de nem megfelelő annak érdekében, hogy minden érdekeltet képviselhessünk az európai folyamatban a CEN-ben és a CENELEG-ben ki kell egészíteni a nemzeti delegációk platformját, és azoknak a munkáját támogatni kell. Egy jelenlegi fogyasztói programmal kapcsolatos tanulmány szintén kifejezte, hogy mennyire szükséges lenne az ANEK bevonása is a, a, a szabványosításba. Talán az eci nem, de például a GS, GSM nagyon nagyban megkönnyítette a fogyasztók életét, és ezért a CEN és a CENELek munkájában való részvételünk nagyon fontos lenne. A, szabványosítási rendszerben való részvétel önkéntes, és e, saját forrásokból kell, hogy megold, megoldható legyen. Hogyha az intézményeknek fontos viszont, hogy részt vegyenek bizonyos szinten, az, min, min, hogy minden érintett részt vegyen valamilyen szinten a munkában, akkor nem gondolhatják komolyan, hogy az eszókat a képviselet alapján kell megítélni. A, ugyanis a befolyás nélküli képviseletnek semmi értelme nincsen. Hogyha a szervezeteinket csak megfisel, megkép, megfigyelőkép ö, hívják meg, akik csak a technikai, a műszaki ö, munkát kísérik figyelemmel a cenben és a cenelekben, akkor az nem elégséges október, 2010. októberében a parlament azt javasolta, hogy valódi részvételt biztosítsanak a fogyasztó képviselőinek is, hiszen ez sokkal jobb lenne, hogyha hatékony tagságot nyújtanánk, nyújtanának nekünk. Hogy ennek miért van szükség? Például a mini motorok, a mopedek esetében ezek nem játékszerek, ezek nagyon is veszélyes közlekedési eszközök lehetnek, gyilk, ölhetnek, és már öltek is. Nagyon nehéz pontos számokat adni, mivel nincs európai szintű e, adatbázis, ahogy ezt Krisztel Sárdemóze asszony is tudja, de az biztos, hogy legalább heten meghaltak ezeken, ezeken a közlekedési eszközökön az Egyesült Királyságban 2004 és 2006 között, és nagyon gyakran gyerekek is érintettek ezekben a balesetekben. Ennek alapján a bizottság különböző biztonsági szabványokat alakított ki, de ezeket a szabványokat most kiküldték a nemzeti hatóságoknak, és a annak ellenére, hogy az ANEK azt javasolta, hogy legyenek sebességi korlátozási határok is ezekben a szabványokban, ez nem történt meg és most erről, szavazni, erről fognak szavazni a ö, nemzeti hatóságok. És az egyetlen olyan komoly figyelmeztetés, ami benne maradt, az az volt, hogy hat éven aluli gyermekek használatára nem ajánlják ezeket a ö, ö, mopedeket. A, ö, néhány tagállam a harmonizációt további centralizációként értek, értékeli, de mi azt kérjük, hogy a fogyasztói képviselő szervezeteket, például minket is, megfelelő befolyással és megfelelő súlyjal vonják be a döntéshozatalban, mert például az ANEK-nak nagyon sok ötlete lett volna ezekkel a motorbiciklikkel kapcsolatban is az európai szervezeteket tehát meg kell nyitni minden társadalmi réteg előtt, hogy megfelelő széles alapokon tudjuk megvitatni a szabványosítási kérdéseket, és részt tudjunk venni a szabványosítás folyamatában. Elnök, köszönöm szépen, nagyon fontos és nagyon jó, jól átgondolt véleményt hallottunk öntől, és köszönöm szépen a lelkesedését. Akkor a következő hozzászóló Ralph Lottes, aki az Európai Környezetvédők Szervezetének és az ezzel kapcsolatos szabványosítási folyamatnak a felelőse. Tessék, uram, öné a szó 6 percre. Köszönöm szépen a meghívást a, az ülésre. Szeretném az EK kosz álláspontját képviselni. Ez egy európai gyűjtőszervezet, amely a környezetvédelmi érdekeket képviseli a szabványosítási tevékenységekben. 25 tagszervezetünk van európai és nemzeti szinten. 2001-ben alapították a szervezetet megfelelünk az EK javaslat harmadik mellékletének, és itt olvasható a honlapunk címe. Mi a ö, ö, ö, célunk ezt az interneten a megadott címen el lehet olvasni számunkra központi cikk az ötödik cikk, mert ez kéri a megfelelő képviseletet az eljárásokban, amikor az EU szabványosítási ügyekről dönt. Úgy gondoljuk, hogy ez a fő elv meg kell határozni természetesen, mi a megfelelő, mi a kiegyensúlyozat, hogy a szövegekben szerepel, ettől függ álláspontunk. miért kell megfelelően vagy kiegyensúlyos módon képviselni a harmadik mellékletben szereplő szervezeteket. Azért, eh, mert a nemzeti delegáció elve jelenleg nem jól működik. Egy példát eh, mondjak, az NGO-k eh, rendszeresen csak egy tagállamban, Németországban képesültetik magukat, ezután ez az Egyesült Királyságban is így lesz. Ennek különböző okai vannak, a civil szervezetek nem képviseltetik magukat. 32-ből 2 ez nyilván nem megfelelő kiegyensúlyozottság. Ezért korrekciós intézkedés szükséges. Nos, mit jelent a nemzeti delegáció elve? Ez azt jelenti, hogy nemzeti szinten adott témában minden érdekelt részt vehet a vitában, hallathatja a hangját. És a nemzeti delegáció nemzeti álláspontot képvisel, amely be közreműködött minden érdekelt. Ez csak egy-két országban működik, ezért nem mondhatjuk, hogy nemzeti álláspontok találkoznának. mi a tartalma a megfelelő képviseletnek. Először is ne legyen akadály a részvétel útjában, például részvételi díj vagy kommentálási díj EU vagy nemzeti szinten. Másrészt a tényleges tagság, ahogy Steven Russell kollégám mondta, és természetesen fontos nem csak képviseltetni magunkat, hanem befolyást gyakorolni. Ez azt jelenti, hogy nyomot hagyni a vitában. Ez számunkra azt jelenti, hogy megfelelő súlyjal bírjunk, már pedig ez nem így van, illetve szükséges a pártatlan fellevviteli eljárás. Ami a környezetvédelmi érdekeket, érdekeket illeti, szükséges ezeket is figyelembe venni a szabványosítás során. Úgy gondoljuk, hogy vannak már legjobb gyakorlatok, amelyeket követni kellene a megismerés után. Végezetül a képviselet stádiumai. Úgy gondoljuk, hogy az ötödik cikk nagyon jól mutatja ezeket a stádiumokat, egy kivétellel. A szavazási stádium hiányzik. Ez azt jelenti, hogy folyamatos fejlődés van, előrehaladás. A bizottságnak a hatás értékelése csak a megvalósíthatóságra terjed ki, és nem arra, hogy mennyire célszerű ilyen eljárást követni. Úgy gondoljuk, hogy a szavazati jog címzetjeit bizonyos korlátozások is megilletik. Azok kapjanak szavazati jogot, akik rendszeresen részt vesznek a munkában. Időben is szükséges korlát, addig csak attól, attól a ponttól illesse meg az illető szervezetet, amelytől mondhatjuk, hogy reprezentatív. Végül, de nem ö, utolsó sorban az ECOS örömmel üdvözli a 12. Ö, cikket. Valóban gyorsnak kell lenni, az európai szabványügyi szervezetek már nagyon sokat tettek, ezt a munkát fogják folytatni az Európai Bizottsággal együttműködésbe, ami pedig az Európai Bizottság közleményét illeti. Úgy gondoljuk, hogy továbbra is esetenként kell eljárni. A mainstreaming environmental issues, a fő környezetvédelmi kérdésekre kell koncentrálni, ahogy a 8. és 9. pontban ez szerepel. Elnök, köszönöm szépen, ezek nagyon világos ajánlások, nem feledkezünk meg róluk. Most pedig Stefano Boy következik, aki az Európai Szakszervezeti Intézet nevében már sokszor látogatott el a szakbizottságunkba. Örömmel üdvözöljük, hogy mutassa be szervezete véleményét, 6 percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a meghívást a jelentéstevő úrnak is. A szakszervezetek Elnézést, köszönöm szépen. Tehát a szakszervezetek gratulálnak a bizottságnak a kiváló javaslathoz. Ez a javaslat nagyon nagy mennyiségű műszaki és politikai munka eredménye, amely Európa szinten szakértők ezreit fogta át és koordinálta. Az a célja a munkának, hogy biztosítsa a szabványok területén a folyamatos fejlődést. Célunk az, hogy elismerjük a, és javítsuk a bizottság javaslatát, és az, az hogy ezt a tulajdonképpen nyílt kört zárt körré változtassuk annak érdekében, hogy a a szabványok előállítása és a szabványok felhasználása közötti kapcsolatot szorosabbá fonjuk. Nagyon nagy hagyományaink vannak, a szakszervezetek két célból működnek közre a szabványok elkészítésében. Először is a szabványok hatását elemzik, másrészt pedig a problémák megoldásához szeretnének hozzájárulni. Először is a kifogások dolgokról szeretnék szólni. Elnök úr, abban mindenki egyetért, hogy a szabványok ellen emelt kifogás túlságosan gyenge ahhoz, hogy meg tudja oldani a szabványok hiányosságai által generált problémát. Látjuk, hogy az A-tól a B pontig való eljutásig körülbelül három év telik el, úgyhogy nem jó módja ez a visszajelzésnek. Ez nem jó visszajelzési mechanizmus. De mindenképpen át kell gondolnunk, hogy persze a kifogások jók biztonsági hálóként, viszont az, amiatt aggódunk, hogy van egy nagy, nagyon nagy mennyiségű szabvány, amely ennek a megközelítésnek a megkerülésével, vagy ezen a megközelítésen kívül készült el. És hogyha a bizottság cselekvési tervét megnézzük, látjuk, hogy nagyon kevés az a politikai terület, amely tulajdonképpen új megközelítés szerint készült irányelvvel működik, és ez egy, nagyon sok olyan terület van, amely nem csak az ipar, ipari ágazatok, hanem az emberek, a ö, fogyasztók, és, és a környezetvédők számára is fontosak, és itt nincsen megfelelő visszajelzési mechanizmus. Ezért nagyon fontos, hogy a közhat, közhatóságok számára és minden más érintett számára adjunk lehetőséget arra, hogy a hogy a hiányos szabványokat valamilyen módon jelezni tudja és vissza tudja jelezni, illetve javítani tudja. Nagyon egyszerűen látjuk, hogy ezt a következőképpen lehetne készíteni, illetve megoldani, és remélem, hogy ezeket el is fogják majd olvasni, ezeket a javaslatokat. A lényeg az, hogyha az IMCO ajánlásait a jelenlegi rendszerre alkalmazzuk, akkor az előző képhez képest egy, ezt a mostanit fogjuk kapni. Körülbelül sematikusan így lehet ábrázolni, hogy az IMCO mit javasol. A legfontosabb ebben az, hogy az előző eh, beszélő előadó által említett eh, érdeklő, érdekelt eh, platformot megváltoztatjuk. Na most, hogyha az IMCO ajánlásait megvalósítjuk úgy, ahogy vannak, változtatás nélkül, akkor a szabványosítás folyamatát és a szabványokról való visszajelzést rendkívüli módon meg tudjuk javítani. Nagyon ajánlom tehát, hogy az IMCO ajánlásait a bizottság tart, vegye figyelembe. Leginkább a négyesre gondolok itt, hiszen Európában minden piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó költségvetés csökken, és ezért nem tudják megfelelőképpen ellátni a feladatukat. Tehát egyszerűen a közhatóságokat nem tudjuk megfelelőképpen támogatni, és a, és a kevésbé tehetős érintetteket sem abban, hogy a szabványokkal kapcsolatos kifogásait el tudja juttatni a megfelelő testületekhez. Ez a legfontosabb feladatunk, hogy ezen változtassunk. Elnök, nagyon köszönöm az előadónak az ajánlásait, és hát nagyon köszönöm, hogy az IMCO ajánlásait ennyire melegen ajánlja a bizottságnak is. Természetesen figyelembe fogjuk ezt venni a jogalkotás során. Van még egy olyan szervezeti csoport, amely nagyon nagy mértékben részt vett a munkánkban, mégpedig a Norm APMI, amely különösen a kkv ket képviseli, az ő, ő, ő, ő vezérigazgatójukat, Tilman urat üdvözlöm most, tessék, hat perc az öné, uram. Köszönöm szépen. Valóban a normát és kollégákat jól ismerik Brüsszelben és általában Európában. Most engedjék meg, hogy elmondjak néhány dolgot a szervezetünkről. 96-ban alakultunk meg, és olyan szervezetről van szó, amely úgy véli, hogy a KKV-ket a lehető legjobban be kell vonni a szabványosítási eljárásba. A kicsi a szép, small is beautiful. Én magam ugyan nem vagyok kicsi, de azért remélem, hogy egyetértenek velem abban, hogy a kicsi szép, small is beautiful. Mi a kézműipart és a KKV-ket képviseljük. Az európai vállalkozások 98%-át teszik ki ezek a kézműipari, illetve KKV vállalkozások. Ami a szabványokat illeti, nem csak itt Brüsszelben folyik a munka, hanem mindenhol Európában, és számunkra is nagyon fontos, hogy más ipari szervezeteket tömörítő szövetségekkel együtt dolgozzunk azon, hogy aktívabban részt tudjanak venni a KKV-k az európai szabványosítási rendszerben. Mi, mondhatom azt, hogy a Norm Apmé családja üdvözli az új szabványosítási csomagot, mind a közleményt, mind pedig a rendelettervezetet, amelyet június 1-én hoztak nyilvánosságra. Nagy családról van szó, a mi esetünkben nagyon sok tagunk van, ezért sok esetben nehéz közös álláspontra jutni. Október 31-ére tudtuk csak kidolgozni a közös álláspontunkat, és a kollégák ezt most már megismerhetik. A Norm APME weboldalán ez megtalálható, illetve nagyon sok érdekelt félnek ezt el is küldtük, hogyha valakit ez érdekel, ez a Norm APME és állásfoglalás, akkor ezt szívesen elküldjük. A szabványosítási csomag hivatalosan is elfogadja a KKV-ket, mint a gazdasági partnereket, akiknek hatékonyan részt kell venniük a szabványosítási eljárásokban. Szeretném most megmutatni, hogy hol is állunk. Ugye nem nemzeti szintről van szó, hanem európai szintről, és nagyon örülök annak, hogy Rob Steele is itt van ma, ugyanis vele együttműködve azt hiszem, hogy nagyon sokat tehetünk. A jövőbe tekintünk, és nem csak Európát nézzük, hanem az egész világot. Ugyanis a KKV-k számára is egyre fontosabbak a globális szabványok. A nemzeti delegációk alapelve, amivel már nagyon sokat foglalkoztunk, tulajdonképpen az egész rendszer pillére. Ez jó vagy rossz, nem tudom, de minden esetre működik. Mindannyian nagyon sokat profitálunk ebből a rendszerből, és elnök úr, engedje meg, hogy én is hozzászóljak a német példához, de a holland példát is megemlíthetném, illetve az ájnoros példát is említhetném, ugyanis nagyon sokszor megfelelőképpen működik a KKV-k bevonása és az érdekelt felek bevonása, mind nemzeti, mind európai, mind pedig világszinten. Mindezt természetesen támogatjuk. És ami pedig a munkában való részvételt illeti, itt ugye a szavazásról is szó van, mert igazi részvétel nincsen szavazati jog nélkül. A KKV-ket, a kézműipar képviselőit és a vállalkozókat is be kell vonni a döntéshozatalba, úgyhogy szavazati jogot is kérünk. A KKV-k rendkívül gyorsan reagálnak a piac és a gazdaság változásaira, ezért számunkra a gyorsaság nem is olyan nagyon nagy szám, nálunk ez már működik, mi inkább a minőségre koncentrálnánk. Úgyhogy ne felejtjék el, hogy a KKV-k gyorsan reagálnak számunkra, a sebesség valóban működik, de ennél fontosabb a minőség. Minőség mindenek előtt. Az IKT-ben különösen fontos a minőség biztosítása, és itt látható az ezzel kapcsolatos slide. Itt látszik a normapmé és az egyéb más nemzeti, illetve európai szintű szervezetek. Mindezek a szervezetek nagyon komolyan dolgoznak együtt a szabványok kidolgozásán. Nagyon sok tagállamban folyik a vita, hogy minden szolgáltatási szektorban szükség van-e külön szabványokra, Kérném, hogy nézzék meg az ágazati véleményünket az állásfoglalásban, ami most már hozzáférhető. Ami az NSO-kat illeti, tehát a nemzeti szabanyosítási szerveket, ezek nyilván kapcsolatban állnak az európai, illetve a világ szervezettel. Itt a 2010-es és 2011-es munkánkra utalnék. Ami a piaci relevanciát illeti, itt mind a termékek, mind a szolgáltatások tekintetében fontos, hogy az eddig működő szabványokat megtartsuk, mert ez a gazdaság életciklusát is javítja. A KKV-k szeretnének sikeres részei lenni a gazdaságnak, és ebben kérik az önök segítségét is. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, és még két hozzászólónk van, szintén a KKV-s témakörből. Jean-Marc Le Parco az első, aki a francia kormányt képviseli. Ő itt volt már régebbi meghallgatásokon is, azzal kapcsolatban, hogy Franciaországban milyen munkát végeznek a KKV-k bevonásával kapcsolatban. Nagyon örülök, hogy ő itt van, és ő is elmondja nekünk majd a tapasztalatait, úgyhogy megadom neki a szót 6 percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy közös a felelősségünk a KKV-k tekintetében. A nagy vállalatcsoportokkal ellentétben a KKV-knek nincsenek szabványosítási osztályaik, sőt, még egy szabványosításért felelős személyük sincs, ezért nagyon nehéz sokszor elmagyarázni, hogy a szabványosítás számukra is fontos, és részt kell venniük a munkában. Azt szeretném most elmondani, hogy mit tettünk meg Franciaországban, hogy bevonjuk a KKV-ket a szabványosításba, és utána elmondom, hogy milyen leckéket kellett megtanulnunk, és milyen következtetéseket tudtunk levonni, és ebből mit lehet európai szinten is használni. Három kezdeményezésről szeretnék beszámolni. Az első intézkedés két évvel ezelőtt indult el, ugyanis átdolgoztuk a szabványosítással kapcsolatos törvényeinket, mint ahogy ez Európában is történik. A belépési költségeket töröltük a KKV-k számára. Ugyanis eddig fizetniük kellett a KKV-knek a szabályosítási munkában való részvételét, most már nem kell fizetniük. Nem volt nagyon magas ez a belépési összeg, inkább a pszichológiai hatás volt fontos. Azt mondtuk a KKV-knek, hogy nem kell fizetniük, bármikor jöhetnek és részt vehetnek a szabványosításban. Úgy láttuk, hogy ez valóban működött, tehát az, hogy a díjat töröltük, 25 5%-kal növelte a KKV-k részvételét a szabványosítási munkában. A második intézkedés az volt, hogy a költségeken, az alapvető költségeken dolgoztunk a KKV-k tekintetében. Itt ugyanis megnéztük, hogy milyen beruházásokra van szükség a szabványosítás szintjén. Hogyha európai vagy pedig világszintű eseményekről van szó, akkor oda el kell utazni, annak van költsége, de már önmagában az is költség, hogy a szabványosítással foglalkozó személy nem a standard munkáját végzi, és ezért ez nyilván kiesés a KKV számára. Végül úgy döntöttünk, hogy 50%-át fedni fogjuk a szabványosítással kapcsolatos munkaköltségeinek egy feltételt támasztottunk azt, hogy KKV csoportokat szeretnénk így támogatni. Nem akartuk elaprózni az erőinket és a pénzünket, hogy egy KKV-t támogatunk, hanem hasonló témában dolgozó KKV-k egy csoportja, ha kijelölt egy embert, aki részt akart venni a szabványosítási munkában, az ő költségeinek 50%-át mi fedeztük ez a támogatási rendszer nagyon jól működött. Részben egy kicsit csalódottak voltunk az elején, mert nem tudtak összefogni a KKV-k, de most már megvan a tapasztalat, és most már működik ez a támogatási rendszer, és most már a KKV-k köszönetet mondanak nekünk, hogy arra kényszerítettük úgymond őket, hogy más hasonló KKV-kkel felvegyék a kapcsolatot. Mert így most megismerték egymást, és hát egységben az erő, ők is tudják, hogy így együtt erősebbek különböző ágazati szervezetekkel, szakmai szervezetekkel is felvettük a kapcsolatot, és ők is részt vettek a KKV-k közös álláspontjának kidolgozásában. Ők is össze tudják fogni a KKV-ket. Tulajdonképpen a lényeg az, hogy nem a KKV-k helyett végezzük el a munkát, vagy végzik el a munkát ezek a szakmai szervezetek, hanem csak segítik a KKV-k munkáját, hogy ők maguk részt vehessenek a szabványosításban. A harmadik intézkedés pedig az volt, hogy a nemzeti szervezeten belül, az AFNEM belül létrehoztunk egy olyan albizottságot, amely a kézművesiparral és a KKV-kkel foglalkozik. Ez az albizottság nagyon jól működik, és remekül összetudja fogni azokat a szabványokat, amelyek különösképpen érintik a KKV-ket és a kézműveseket. Az a feladatuk, hogy felhívják a KKV-k és a kézművesipar figyelmét arra, hogy készül egy olyan szabvány, ami őket érinti, és igenis foglalkozzanak vele. Ugyanis hát tudjuk, hogy hány szabvány jelenik meg nap mint nap a KKV-k, ezt nem tudják követni, úgyhogy ennek a bizottságnak az a feladata, hogy felhívja a KKV-k figyelmét arra, hogy érkezik egy új szabvány. Ez természetesen európai szinten is nagyon komoly következtetéseket enged meg, a KKV-k Európában mindenhol nagyon fontosak, és úgy gondolom, hogy amit mi megtettünk, azt európai szinten is meg lehet tenni. A bizottság már ezt el is kezdte, a bizottság ugyanis megpróbálja ösztönözni a KKV-ket, hogy jobban vegyenek részt a szabványosításban. A bizottsági üléseken nagyon sokszor egy turdotáp keretein belül minden tagállam beszámol, hogy hogyan próbálja bevonni a KKV-ket, ebből új ötleteket meríthetünk. Ez nagyon fontos azon tagállamok számára, akik egyelőre nem tettek semmit a KKV-k bevonására, számára, mert akkor látják, hogy a többiek már igenis elindították ezt a munkát, és hogy milyen sokat lehet tőlük tanulni. A második javaslat, amit megtehetnék, az az, hogy a bizottság indítson el egy finanszírozási rendszert azzal kapcsolatban, hogy ők is támogassák a KKV képviselőinek a jelenlétét ezeken az üléseken. Itt nyilván társfinanszírozásról van szó, tehát egy részt mondjuk a tagállam fedhetne, egy részt a bizottság, és így a KKV csoportok képviselőinek az utazás és egyéb költségeit legalább részben vissza lehetne téríteni. És a harmadik pont, ami szintén nagyon fontos, az az, hogy a KKV-ket továbbra is segíteni kell abban, hogy lássák, hogy mi az, ami valóban hasznos munka a szabványosítás tekintetében. Nagyon sok tagállamban már elindult ez a munka, és tényleg fontos, hogy felhívjuk a KKV-k figyelmét arra, hogy melyek azok a szabványok, amelyek őket érintik. Tehát, hogy arra ösztönözzük a KKV-ket, hogy dolgozzanak a szabványosítási kérdéseken, amikor felmerül egy olyan szabványosítási kérdés, ami őket érinti. Ami a KKV-k esetleges szavazati jogát érinti, ezzel mondjuk nem értek egyet, mert attól tartok, hogy ez a felelősséget éppen, hogy leveszi majd a KKV-kről. Mert a KKV-k akkor azt fogják mondani, hogy lesz egy európai szintű szavazat, úgyhogy egyáltalán nem fontos, hogy mi elmenjünk az ülésekre, és meghallgassuk, ami ott elhangzik. Pedig mi éppen azt akarjuk elérni, hogy a KKV-k elmenjenek az ülésekre, és részt vegyenek, meg kell értetni velük, hogy helyettük nem dolgozunk, a versenyképesség érdekében nekik kell dolgozni, mi csak felhívjuk a figyelmet, hogy van itt egy szabvány, amivel foglalkozni kell, de foglalkozni már nekük kell vele, úgyhogy ezt a korai jelző rendszer szerepet kell betöltenünk, és ezzel tudjuk a megfelelő eredményeket elérni. Hogyha vannak olyan KKV-k, amelyek hasonló tevékenységet folytatnak a különböző tagállamokban, azok összefoghatnak és közösen képviselhetik az érdekeiket. Köszönöm szépen a lehetőséget. Úgy gondolom, hogy valóban nagyon komoly felelősségünk, hogy a KKV-ket bevonjuk, mert így építjük Európa versenyképességét. Indeed, um... Elnök, köszönöm szépen a, a nagyon érdekes és jól összefoglalt vélemény a tapasztalatok megosztását. Valóban nagyon fontos a jó gyakorlatoknak a megosztás Európa szerte. Nagy örömmel mutatom be az utolsó előadót ebben az ülés részben. Frank Torston, a Korokord vezérigazgatóját a Space Netről fog beszélni. Talán kiegészítheti az előző két előadó álláspontját. Hat percet kap. Nagyon örülök, hogy lehetőségem nyílik KKV képviselőjeként szólni. Hadd mutassam be vállalatunkat. Berlinben és Brunóban van székhelyünk, teremhelyünk, 46 alkalmazottunk van, 10,5 millió euró a forgalmunk játszótéri eszközöket gyártunk, ami szabványunk az e EN 1176, ami a játszótéri felszerelésről szól. Ez egy harmonizált szabvány, amely 98 óta létezik. Nagyon nagy segítségünkre van, sok erőfeszítést megspórolt nekünk tagja vagyok annak a munkacsoportnak, amely a játszótéri eszközökkel, különösképpen a mászókákkal foglalkozik. Egyetértek az előző előadókkal, a KKV-knak felmerül az a kérdés, hogyha létre ö, egy szabvány létrehozásában részt akarok venni, az nekem pénzbe fog kerülni. Ha nem éri meg, nem fogom megtenni. De sok KKV nem is tudja, hogy létezik ez a lehetőség, hogy demokrat vehet a szabványosítás folyamatában. A további nehézség a humán erőforrás hiánya. A szabványosítás gyakran a felső vezetést érinti azokat, akiknek szakmai tudásuk van. A munka nagyon hasznos európai szinten, de hát legalább két nap kell utazásra együtt, három nap, és akkor az ember három napig távol van a munkahelyétől. Ez akár komoly problémát is okozhat a mai időkben. Nemzeti szinten elfogadható a költség ki számított, mert ez 5000 euró utazása részvétellel együtt európai szinten viszonylag drága az utazás is hosszabb utazást jelent, akár négy-ötszöröse lehet a részvétel költsége, mint nemzeti szinten. A KKV tehát szívesen részt vesz a szabványosításban, a saját tudását is ezzel fejleszteti, információt kap az újdonságokról, és közvetlen kapcsolatba kerül a fogyasztói csoportokkal, a felügyelőkkel, az ellenőrző hatóságokkal, akik aztán a játszótereket ellenőrzik. Motiváló, hogyha az ember tapasztalja, hogy igenis hatással van a szabványra, nem csak képvisel egy bizonyos csoportot. Sok KKV még nem tapasztalta meg, hogy a szabványosítás stratégiai kérdés. A termék módosításának költsége akár nagyon magas is lehet. Ezért nem szerencsés, hogyha gyorsan változnak a szabványok. A legutóbbi változása a 1176-os szabványnak 50 ezer eurónkba került, mindig fennáll egy kockázat, hogyha nem vonják be a KKV-kat, az, hogy betiltják a termékeiket, vagy olyan bonyolultak technikailag a szabványok, hogy az innovációt az gyakorlatilag leállítja. Az innováció pedig nagyon fontos a kkv számára. Összefoglalva, a KKV képviseletét meg kell erősíteni, főleg nemzeti szinten, mert ott nincs egy nyelvi probléma. A szabványosítási munkacsoportok európai szinten angolul működnek. Nincs mindig olyan tökéletes tolmácsszolgálat, szolgáltatás, mint itt. Az ami az európai szabványokat illeti, pénzügyi támogatásra van szükség, vagy a képviselőket csoportokba osztani, a KKV képviselői talán nem jó megoldást jelentenek, mert technikai ismeretek szükségesek, nem egy érdekcsoportot kell képviselni. A KKV-k védeni kell a következő veszélyektől. Vannak olyan szabványok, amelyek nem hoznak sokat a KKV-knak. A próba, az ellenőrzés olyan sokba kerül, hogy a KKV ezt nem is engedheti meg magának. Um, Köszönöm szépen, hogy gyakorlati szempontból is megmutatta nekünk ezt a területet, és remélem, hogy nem is bánja, hogy eljön, hiszen a kkv számára nagyon fontos vezetői pozíciókban ülő emberek idejét foglalja le a szabványosítás ügye. Körülbelül fél óránk van arra, hogy a szakbizottság tagjai kérdéseket tegyenek fel az előadóknak, remélhetőleg arra is, hogy válaszolni is tudjanak nekik azt szeretném, hogyha a konkrét kérdéseket konkrét embereknek tennének fel. Kreuzmann, Gebhard, Rule, Schaldemose, Schwab és egyéb kollégák vannak a listámon, de akkor először Santa Filitis úrral szeretném kezdeni a sort, és minél rövidebben teszik fel a kérdést, annál több választ tudunk kapni. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen az előadóknak a kiváló prezentációkat. Nagyon érdekes volt különösen a az, a, annak a meghal, meghallgatása, hogy az IMCO által benyújtott módosításokat szempontként fontosnak tartják. Úgy tűnik, hogy az, a tanács és az Európa, európai szabványosítási szervezetek között nincs megfelelés, a szabványosításnak átlátszónak, koherensnek kell lenni, és az a fontos, hogy a fogyasztók, az ipar, a mm, különböző társadalmi csoport, különösen a kiszolgáltatott csoportok és egyéb résztvevők között meglegyen az együttműködés és a megértés. Nagyon fontos, hogy a, a szabványosítás elősegítése érdekében együttműködjünk, hiszen csak akkor tud koordináltan, struktúráltan működni a szabványosítás, és csak így tudja támogatni a, az állampolgárokat és az európai versenyképességet is. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, egy darabig vártam, hogy mikor jön majd a kérdés, de mindegy. Köszönöm a hozzászólását, Krajcman úr a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék egy kérdést föltenni. Nemrég az előbb arról hallottunk, hogy változnak a szabványok, és hogy az időit mennyire fontos tényező. Nem szeretnénk túlságosan gyakran változtatni a szabványokat, hiszen ez különösen a KKV-k számára drága mulatság. Természetesen a műszaki fejlődést követnünk kell, a mű, mű, műszaki fejlődés pedig akár föl, akár lefelé, de mindig előre mutat hogy tudjuk ezt a problémát megoldani. Tehát, hogyha van előnye egy szabvány megvalós, megváltoztatásának, akkor természetesen érdemes ezt megtenni, de e, megértem azt is, hogy a KKV-k számára ez költségtöbletet jelent. Szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban ezzel kapcsolatban kicsit többet hallanánk. Köszönöm. schneller als ich gedacht habe. Ich möchte Szeretnék én is köszönetet mondani. Szeretnék visszatérni egy pontra. A gyorsaságról beszélünk egyfajtában. Már pedig ez tapasztalati tény minden azon múlik, hogy a bizottság milyen határidőt ad, és hogy milyen sebességgel sikerül dolgozni. Például a játék irányelvnél szeretnénk, szeretük volna, hogyha csak a zajról van szó. Négy évet adott a bizottság, hogy kidolgozzuk a határértékeket itt a parlamentben az hallatszik, hogy túl lassan születnek meg a szabványok. Ezért szeretném tudni, hogy vannak-e hasonló, más tapasztalatok. Nemzeti szinten az hallható, hogy mindenki részt vehet a munkában, csak hogy gyakran nincsen megfelelő információ a KKV-k részvételéről nemzeti szinten. Nagyon egyszerű lenne ezt felmérni. És nem csak a KKV-k vannak. Hadd mondjam ezt a francia kormány képviselőjének a társadalom más részeit is érinti ez. Itt nem látok megfelelő képviseletet. Nem tudom, hogyan lehetne elérni. Úgy gondolom, hogy a parlament a kérdéssel kell foglalkozik. Köszönöm szépen azoknak, akik tettek javaslatokat. Elnök, már eh, hárman kívánnak válaszolni a kérdések első körére. Nos, ki a következő? Gebhardt asszony. Az á, a németek most túl képviseltek a mai napon, de a szabványosítás kérdése valóban nagyon fontos számunkra. Szerettem volna a francia kormány képviselőjének feltenni egy kérdést. Hadd mondjam el, hogy nagyon ö, érdekeltek a szavai. Ö, ellenben. Amikor azt mondta a beszéde utolsó részében, hogy az embereket már nem érdekli a részvétel szavazati jog nélkül, ez szerintem túlzás. Én azt tapasztaltam, hogy a vállalataink felelősebbek ennél. Ezért szeretnék ellent mondani. Kérem, hogy ezt az érvelést gondolja még egyszer végig. Kicsi túl merész volt a következtetés. Van valami, ami foglalkoztat egy ideje. Nem sikerült még vélemény, saját véleményt kialakítanom ebben. Amikor a szabványosításról beszélünk, akkor nagyon sok termékről van szó. Az elemekről, a töltőkről is szó van Természetes, hogy itt szabványosítani akarunk, ez hasznos a vállalatoknak, hasznos a fogyasztóknak, így mindenki megtakaríthat. Biztonsági szempontból is fontos ez. Csak hogy egyre inkább a szolgáltatásokról van szó, szolgáltatás nyújtásról hadd mondjam el, hogy itt óriási kérdője merül fel számomra. Nehezen értem meg, hogyan lehet a szolgáltatásokat szabványosítani, hiszen itt egyénekről van szó, polgárokról, ők a címzetjei ennek, ők használják, és nagyon egyéniek az elvárások, hogy mit kívánnak meg. És innét származik a kérdésem. Azok, akik szabványosítást akarnak a szolgáltatásban, szeretném, hogyha jobb érveket mondanának. Skeptikus vagyok, nem látom, hogy mi a hozzáadott értéke a szabványosításnak a szolgáltatásokban. Garcia Díaz úr fog válaszolni, Sádle Mossa kollega. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az előadóknak nagyon érdekes előadásokat. Három kérdésem lesz röviden. Először is a sebességről beszélünk, a folyamatról. Egyetértek azzal, hogy figyelembe kell venni a gyorsaságot, mint tényezőt. De hát minden azon múlik, hogy milyen ö, szabványról beszélünk, hogyha IKT-ról, akkor gyorsan kell haladni, ö, de a, az építőanyaggal kapcsolatban több időnk van. Második kérdés, szeretnék másokat is hallani, Stefano Boys gondolatával kapcsolatban, a harmadik melléklet megváltoztatásával kapcsolatban. Ez a piac felügyeleti szerveket is érinteni. Szerintem ez nagyon jó gondolat. Mi a többi résztvevő véleménye? Végezetül felvetnék egy kérdést Steven Rász szavaival kapcsolatban. Szavazati jog az érdekelteknek. Mi a véleményük erről? Ez is opció. Szerintem ez észszerű, de szívesen hallanám az érdekeltek véleményét. Ennyi. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Schwab úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyon érdekeseknek találtam ezeket a prezentációkat, stimulálóak. Köszönöm szépen az elnöknek, az előadónak, a téma előadójának a munkáját. Ne felejtjük el, hogy a szabványosítás olyan folyamat, amelynek eddig a gazdasági élet szereplői jó szándéka volt a záloga. Most más elveket kell alkalmazni a szabványosításban. Természetesen az érdekeltek részvétele továbbra is szükséges, de más a szabványosítás és más a jogi szabályozás. Vannak olyan csoportok, amelyek nem foglalkoznak a minőséggel, őket is be kell vonni, ez kérdés volt milyen mértékben kell bevonni a külső szférát. Hallottunk a szolgáltatásokról. Nem tudom, hogy a szolgáltatásokat lehet szabványosítani, komoly kételjeim vannak. Nem csak olyan szolgáltatások vannak, amelyeknek a címzetjei személyek ott talán minimális követelményeket meg lehet fogalmazni. Valaki azt mondta, hogy a kkv bevonása rendkívül fontos. Tényleg ez a legfontosabb, hiszen ezeket érinti közvetlenül a szabvány, sokkal inkább, mint a fogyasztó. Tehát a KKV-t a lehető legkorábbi stádiumban be kell vonni elhangzott, hogy nemzeti szinten teljes mértékben be vannak vonva, de van az európai szint is. Kihad a nemzeti részvétel az európai részvételre is természetesen. Mit tehetünk azért, hogy a felkevék szerepét erősítsük a folyamatban? Mármint azokért, akik részt akarnak venni, mert az utóbbi időben azt tapasztaltuk, hogy a részvétel csökkent. Még egy kérdés az előadótól, Lara Kamitól. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni az előadóknak és a francia kormány képviselőjének. Kicsit más irányba haladt, mint ahogy gondoltuk, de örülök, hogy dinamikus a véleménysere. Szeretnék néhány megfontolást megosztani önökkel. Olasz vagyok, jól ismerjük a KKV problémáját. A nemzeti és az európai szint között nincs közvetlen kapcsolat. Nemzeti szinten tény, hogy nem megfelelő, még nemzeti szinten sem a helyzet. A francia KKV csoportosulásokkal kapcsolatban tennék fel kérdés, ezek hogyan reagálnak? Úgy gondolják hogy megfelelően képviselik a KKV-kat? Vannak-e konzorciumok hivatalos, félhivatalos csoportok, ezek a konzorciumok foglalkoznak-e az ágazati kérdéssel, vagy a vállalatokkal. Nem ugyanazok a határidők a különböző ágazatokban. Szeretnék gratulálni az ingyenes megoldáshoz, az innovációs bónhoz, és gratulálok Franciaországnak, hogy így jár el, gratulálok a KKV-k munkájának Franciaországnak. Bam. Questions. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy elég sok kérdés merült fel. Először a Santiago kollégának fogom megadni a szót. Gondolom, hogy többen is szeretnének majd hozzászólni, többek között az eljárás felgyorsításával kapcsolatban. Egyébként Garcia Diaz illetően a KKV-kkel kapcsolatban is beszélnünk kell majd. Itt van Löpárkó, illetve Torsten kollégák, akik szintén válaszolhatnak majd a kérdésekre. Úgy vélem, hogy a KKV-s kérdésekre ők tudnak majd válaszolni. Aztán itt van Stefano Boy javaslata. Ez is nagyon érdekes lehet a feltett kérdések tükrében, és Santiago asszonyhoz is beérkezett kérdés. Harris úr jelentkezett még. Azt kérném mindenkitől, hogy egy percben szóljon hozzá, a képernyőn látszik majd az idő. Santiago asszony lesz az első. Köszönöm szépen, először is szeretnék uh, választ adni. Általánosságban az európai szabványosításnál öt éves felülvizsgálati periódus van, van egy technikai munkacsoportunk, és ez dönti el, hogy felül kell -e vizsgálni egy bizonyos szabványt vagy sem. Annak érdekében, hogy segítsünk a KKV-knek, szerintem az a legjobb, hogyha bevonjuk őket nem csak az európai, hanem a nemzeti technikai bizottságokba is, és akkor a KKV-k is értesülnek arról, hogy esetleg milyen szabványt kell felülvizsgálni. Ami Rule asszony kérdését illeti, a mandátumokat és a sebességet, valóban sokszor túl hosszú idő a mandátum kidolgozása. A részvevő felek platformja valóban fontos. Ez a multi-stakeholder platform alkalmas lehet arra, hogy lássák a KKV-k és egyéb érdekelt felek, hogy milyen szabványok vannak éppen kidolgozás alatt, és akkor ők is eh, elmondhatják ezzel kapcsolatban a véleményüket. Európában jelenleg úgy működnek a dolgok, hogy eh, nagyon komoly előkészítő munka előzi meg egy bizonyos szabvány kidolgozását, ami pedig a szavazást illeti, itt ugye az ágazatokat, illetve a tagállamok lakosságának súlyát is figyelembe vesszük, és így próbálunk arányosan eljárni. És még egy dolgot szeretnék elmondani, benne volt a prezentációmban az oktatás, oktatás, oktatás, oktatás. Nagyon sok kérdés tekintetében a karbantartás, a figyelem felhívás, a KKV-k bevonása, a megfelelő oktatás és a megfelelő felkeltés valóban oda vezet, hogy az érdekelt felek részt vesznek a szabványosítási munkában. És valóban a KKV-ket tömörítő szervezeteknek fontos szerepük van a KKV-k bevonásában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az új technológiák jönnek, mennek, úgyhogy nagyon fontosak az új szabványok esetében a gyors eljárások. Ez minden egyes piac számára fontos. Igaza volt annak a hozzászólónak, aki azt mondta a képviselettel kapcsolatban, hogy ami megfelelő képviseletet jelent, az az adott szabvány természetétől is függ, mert a szabványtól és a piac helyzetétől függ, hogy egyáltalán milyen érdekelt feleket kell bevonni. Úgyhogy ami a formális reprezentációs szabályokat illeti, azt hiszem, hogy itt nem nagyon kell változtatni, ez felborítani, felborítana mindent, de Schwab úr megjegyzésével egyetértek, hogy nagyon fontos, hogy minél több embert meghívjunk, de olyanokat, akik valóban érdekelt felek. Tehát, hogy nézzük meg, hogy kik azok, akikre valóban szükség van egy érdekelt fél platform során az asztal körül. Nézzük meg, hogy kik azok, akik valóban érdekeltek, azokat kell meghívni, úgyhogy a minél több fél meghvását olyanokat, akik nem érdekelt felek nem támogatjuk. Ami a szavazati rendszert illeti, azt meg kell tartani úgy, ahogy van, legalábbis az európai szinten. Már a menetrenddel kapcsolatban elmondtam, hogy egy piaci alapú munkarendet kell kidolgozni, és itt nagyon fontos megjegyzéseket is hallottam a képviselők részéről. Először is gondolkozzunk el azon, hogy ami a közös piac szintjén létezik a termékek esetében, az nem biztos, hogy ugyanúgy létezik majd a szolgáltatások esetében is. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontos pont a szabályokkal kapcsolatban az, hogy mi megerősíteni akarjuk a versenyt, és azt akarjuk lehetővé tenni, hogy új termékek jelenjenek meg a piacon, mi nem visszafogni akarjuk a piacot. Ez egy olyan alapvetés, amit nem szabad szem elől tévesztenünk, amikor szabványokról beszélünk. A második pontom az, hogy a szabályozott, illetve a versenyképes domain között különbséget kell tennünk. Beszéltünk nagyon sok Európai Uniós irányelvről, ami magukat a szabványokat illeti, itt méréssel kapcsolatos szabványokról van szó, és meg kell néznünk, hogy az adott termék benne van-e abban a határsávban, ami bizonyítja, vagy biztosítja, biztosítja, hogy a felhasználó számára biztonságos ez a termék. Így sokszor előfordul, hogy mégsem megfelelően biztonságos az adott termék, és akkor változtatni kell a határértékeken, ami nem megy gyorsan, beismerem a technikai ágazatban tényleg minden nagyon gyorsan változik, a szabványok kidolgozásánál pedig arra kell törekednünk, hogy maximális bizalommal vásárolhassák meg a fogyasztók ezeket a termékeket. Csak egy példát mondanék, mobiltelefonok a smartfonok esetében azt tudom elmondani, hogy ezek rengeteg applikációval bírnak, ezek már sokkal több mindenre használhatóak, mint egy klasszikus ö, mobiltelefon. És ezek most egymás mellett működnek, tehát egy klasszikus mobil működik párhuzamosan egy okos telefonnal, és a kettő közötti kommunikáció, az interoperabilitás rendkívül fontos mindenféle tekintetben biztosítani kell, hogy ezek egymás mellett működhessenek, és konzisztensen működnie kell a kommunikációnak minden egyes szolgáltatás és minden egyes készülék esetében. Amikor új szabványt dolgozunk ki, vagy pedig felülvizsgálunk valamilyen szabványt, akkor meg kell néznünk, hogy az előző verziókkal ez együtt működtethető-e. Elnézést kérek, mondja az elnök, megszakítom a hozzászólót. A hozzászóló még két mondatra kér engedélyt. Ami a nemzetközi szabványokat illeti, itt a Forum konzorciumos technikai specifikációkat, műszaki előírásokat is figyelembe kell venni, és még a kkv król szólnék egyetlen szót, ha digitális Európát akarunk, akkor az IKT szoftverfejlesztőkkel és különböző eszközök kifejlesztőivel, gyártóival is együtt kell működnünk, meg kell keresnünk minden olyan nemzeti IKT-vel foglalkozó, vagy ikt és vállalatokat tömörítő szövetséget, amely érdekelt lehet itt. A legjobb eredményt úgy érhetjük el, hogyha mindezeket az érdekelt feleket bevonjuk. Köszönöm. Garcia úr parancsoljon. Köszönöm szépen ami a szabványosítást illeti, amikor felmerül ez a téma, akkor nem is annyira arról kell beszélnünk, hogy milyen előnyei vannak az érdekelt felek bevonásának és a megfelelő minőség biztosításának, valamint a tisztességtelen verseny megelőzésének, és azt kell megnéznünk, hogy hogyan lehet úgy szabványosítani, hogy a megfelelő értékeket képviseljük, és hogy a fogyasztók is lássák, hogy a szabványosításnak van értelme és van haszna, és hogy így a különböző szolgáltatók közül jobban választhatnak. Ezt kell elmondanunk a fogyasztóknak. Számos konkrét esetet megvizsgáltunk már, és a különböző termékek és szolgáltatások életciklusára is oda kell figyelnünk. A fogyasztói elégedettség, a kiváló szolgáltatások nyújtása, a megfelelő számlázás. Ezek mind olyan témák, amelyek vertikális kérdések, és nagyon sok ágazatot lefednek. A különböző szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing, a fogyasztói elégedettség mérése, már említettem a különböző fordítási szolgáltatásokat. Tehát ezek mind olyan Szolgáltatások, amelyek nagyon sok ágazatot, nagyon sok terméket, szolgáltatást lefednek, úgyhogy ezeket megfelelően kell kezelnünk, és ezeket mind szabványosítanunk kell. A facility management tekintetében is megvannak a megfelelő szabványok, és meg kell néznünk, hogy a szerződésben milyen kötelező részeknek kell szerepelnie a szolgáltató és a fogyasztó között. Ugyanis, ami nagyon sokszor megtörténik európai szinten, az az, hogy egyszerűen nincsen közös megegyezés arról, hogy egy bizonyos szolgáltatáshoz milyen típusú szerződést kötünk, és megfelelő dokumentumokat is ki kell dolgoznunk, olyan irányadó dokumentumokat, amelyekből mindenki számára látható, hogy a szolgáltatások tekintetében a szabványok mennyire jók és mennyire fontosak. A mostani rendelettervezettel valószínűleg jobban fel tudjuk majd hívni a szolgáltatás nyújtók figyelmét arra, hogy a szabványokkal javíthatjuk a versenyképességet, és a már eddigi sikeres történeteket még sikeresebbé tehetjük. Harris úr, parancsoljon! sit here. Move, move to this one. Oh, it's okay. Is it working now? Right. Come here. Come here. Thank you very much. Thank you. Uh, I won't comment on uh, the comments, uh, let's say... Uh... Ahogy uh, már az előbb uh, hallottok, nem szükséges az ismétlés, két gyors megjegyzés. Igen, a uh, szabványosításban változások szükségesek, uh, de a kis vállalatokat is érintik azok a jogszabályváltozások, amelyek tapasztalhatók. Az új jogszabályi környezethez ugyanis alkalmazkodni kell. Ez vonatkozik a mellékletek változtatására is. Nagyon ágazatfüggő ez a tevékenység. Egyes ágazatok ban is nagy a differenciáció. Nem szabad még több harmadik fél által kibocsátott tanúsítást használni. Önök a Löpárkó úrnak további kérdései vannak, mások is szeretnének válaszolni Lepárkó úr akkor. Köszönöm, elnök úr. Mielőtt a KKV-kra válaszolnék, Rula úrnak válaszolnék, a KKV-kon kívüli résztvevőkről érdeklődött. Én csak a KKV-król beszéltem, de vannak mások is a KKV-kra vonatkozó rendelkezések vonatkoznak a szakszervezetekre, a védelmi aktivistákra és a fogyasztókra is hogyha részt vesznek a munkában, a tanácsadó bizottság munkájában, akkor költségtérítés érinti meg őket. Legyen mindenki képviselve és ösztönözve erre ami asszony a konzorciumokkal kapcsolatban tett fel kérdés. Nem, a KKV konzorciumait nem ösztönözzük. Szeretnénk, hogyha a már meglévő eljárásba illeszkednének bele. Nem az a cél, hogy megváltoztassuk a jelenlegi eljárást. A jelenlegi teljesen megfelel a közérdeknek európai és nemzeti szervezetek vannak, ezeknek a célja a közérdek figyelembevétele. Azt szeretnénk, eh, hogyha ebbe az, ezen az úton indulnának el. Válaszolnék a többi kérdésre, és Gebhardt asszony és Seldemosz asszony a szavazati joggal kapcsolatban. Nem mondtam azt, hogy a kkv szavazati joga ellen lennék, nem. Azt szeretném, hogyha szavazhatnának a szabványosítási munkacsoportokban, ahol szintetizálják az általános álláspontot. Itt a párhuzamos csoportokban való szavazásról van szó. Jön valaki, és ismerheti az álláspontját, de nem tudjuk, hogy ez mennyire reprezentatív. Nem tudok mennyire veszi figyelembe az összes KKV véleményét, az összes tagállamban. Itt a bökkenő. Azt hiszem, nagyon jó a munka, amit végeznek a KKV-k. El is végezhető a feladat. Már van egy rendszer, amely működik nemzeti szinten inkább legyen nemzeti szinten szavazati jog, vegyenek részt, és így haladjon a folyamat. I would like to answer <clears throat> to the... Nos, válaszolnék arra a kérdésre, amelyet Gebhard asszony és Schwab vetett föl. Hogyan lehet bevonni a feleket a szabványosítási eljárásba? Nos, egyetlen egyszerű válasz, válasz van erre. A szabványok legyenek vonzóak, hogy mindenki részt akarjon venni a munkába. Ö, nagyon fontos megjegyzés a következő. Az információ és az oktatás. Minden tagállamban hiányzik a megfelelő oktatás például mérnököké, a szabványosítás területén. Itt javulás szükséges. Legyen ez az oktatás része minden tagállamban. Még valami, csak erre a képre szeretnék utalni, amelyet Lara Komi vagy más az elnökünk állított össze, mutatja, hogy milyen a szabványosítás, mutatja, hogy milyenek a szolgáltatások. Szeretném felhívni a figyelmeket arra a kis képre, ami bal oldalon látszik, a fodrász példája. Nézzük meg a fodrász példáját. Tényleg szükséges a szolgáltatásokban a szabvány? Yeah. I think this came from Senelec's report, actually, so we're very grateful to allow us. So to, I think you, you gave us copyright to use it. Megkaptuk a az engedélyt, hogy felhasználjuk, ezt azért pontosítanom kell. Torsten úr már megmutatta, hogyan kell vonzóvá tenni a szabványt a kkv számára. Nos, akkor lépjünk tovább. Az utolsó része következik az ülésnek. Rob Steele itt van közöttünk 10 percet kapott volna, de ha kevesebbet használ fel, azért nagyon hálásak leszünk. Kis plusz időt adtunk Amy Maraszkónak, az ANSZI, az Amerikai Szabványügyi eh, Intézet igazgató tanácsának a tagja. Nem volt más eh, mód, mint hogy ma rendezzük meg ezt a meghallgatást, mert karácsony előtt nem lehetett volna. Köszönjük a megértését. Feng Chongguangot is üdvözöljük a kínai EU-s misszióról, valamint David Dossettet, aki az, a Szenellek Európai Bizottság elnöke. Tudom, hogy tegnap is éppen ezen a területen kemény munkát végzett. Üdvözlöm. Tehát térjünk át a következő részre, és talán még marad idő kérdésekre. Rob Steele, a szó, maximum 10 percre. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Rapporteur. I really appreciate it. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy lehetőséget kaptam, és itt beszélgethetünk ma délelőtt. A cím, a prezentációm címe az, hogy a globális környezetben a szabványosítás. És itt konkrét bizonyítékokról is be fogok majd számolni, hogy a szabványosításra szükség van. Beszéltünk a nemzeti delegációkról, az önkéntes jellegről, erről már többen is szóltak előttem. Általánosságban szeretném majd azt megnézni, hogy mi működik jól. Ami Európát illeti, van nagyon sok minden, ami tényleg jól működik, ezeket meg kell tartani. A szabványosításnak az a lényege, hogy a piac igényeinek megfeleljünk, és hogy olyan életképes modelleket dolgozzunk ki, amik használhatóak. Ami az izó tagokat illeti, 163 tagunk van a világon, egy országnak egy szavazata van, így működünk. Ami az Európát illeti, itt minden ország külön szavazati joggal bír, ez ugye nagyon jó Európa számára. A teljes GDP 98%-át tömörítjük, 200 technikai csoportunk van, és hogyha az alcsoportokat is nézzük, akkor 300 technikai csoportunk van, mindig dolgozunk, ünnepnapon is dolgozunk, és legalább 11 ülésünk van a mai napon is a világ különböző pontjain. Minden egyes izó tag és maga az izó nagyon keményen dolgozik azon, hogy be tudjuk vonni az érdekelt feleket. A Management Boardunk három dokumentumot is megjelentetett a konszenzus építésről és az érdekelt felek bevonásáról. Itt vannak nagyon fontos fejezetek. Többek között kimondjuk, hogy az új projektekbe be kell vonni az érdekelt feleket. Ezen kívül az ízós döntéshozatalba is be kell őket vonni, valamint a nemzeti szabványügyi üléseken is részt kell venniük, mind ez tényleg kulcsfontosságú része a szabványok kidolgozásának, ezen kívül a nemzeti <clears throat> ügynökségek szerepét is kiemeljük. Mindezek nagyon fontosak, és hogyha szükség van erre a dokumentumra, akkor ezt természetesen egészében is el tudjuk küldeni a parlamentnek. Megérkezett a szlájdom is. Szeretném elmondani, hogy nagyon komoly az elkötelezettségünk, különösen két tekintetben. A bizottsági rendelettervezetnél a KKV-kre és a fogyasztókra gondolok. Mindkét félnek részt kell vennie a nemzeti delegációk munkájában, az ízó bizottságokban. Nagyon fontos szerepet szánunk nekik, az tényleg az a fórum, ahol részt vehetnek, a megfelelő földrajzi képviseletüket meg tudják oldani. Nagyon sok ISO szakbizottságnak vannak tanácsadói, és van nyolc olyan technikai csoportunk és alcsoportunk, amely minőségi rendszerekkel, turizmussal és turizmussal kapcsolatos szolgáltatásokkal dolgozik, erről már beszéltünk egyébként. Ezek különösen fontos munkacsoportok Európa számára. A gazdasági témaköröket is nagyon követi Európa. A Kopolko, a Consumer Policy fogyasztói politikai csoportunk szintén nagyon fontos Európa számára, mert itt ugye a fogyasztói kérdéseket tárgyaljuk. Hogyha megnézzük a globális változásokat és az ISO válaszadását, akkor azt látom, hogy a fenntarthatóság nagyon fontos a szabványok szempontjából. Itt nem csak gazdasági szabványokról beszélünk, hanem fenntarthatóságról, környezetvédelemről és társadalomról is. Itt a szlájdon is látszik hogy az új technikai bizottságok, amelyek felálltak az elmúlt öt évben, ezt tükrözik. Tehát itt is a piac igényeinek szeretnék megfelelni. És a World Economic Forumot szeretném idézni abban, hogy a hat legfontosabb kockázat a klímaváltozás, a geopolitikai konfliktusok, az energia, a gazdasági különbségek és az általános kormányzás csődje, ezek mind technikai vagy gazdasági jellegű kihívások, de ezek érintik a kormányzatokat, a fogyasztókat és minden más érdekelt felet, akiknek a munkája a nemzetközi szabványokon alakul, alapul. A munkánk tehát igen specifikus, és nagyon sok esetben a megfelelő definíciókat is át kellene gondolnunk a nemzetközi szabványokkal kapcsolatban. Hogyha megnézem ezeket a munkacsoportokat, és visszatérek a definícióra, Mondjuk jó lenne, hogyha az új ágazatokban nemzetközileg elfogadott definícióink és terminus technikusaink lennének, ez már önmagába véve is nagyon fontos. Tulajdonképpen a bizalom építés rendkívül fontos, mindenhol a világon bizalmat szeretnénk építeni a kereskedelmi partnerek között Európában és nemzetközi szinten. Az egyik fontos kérdés, amit feltettek nekem, az az, hogy hogyan tudjuk a szabványok értékét képviselni azok irányába, akik érdekeltek a szabványokban, illetve azok irányába, akik még nem vesznek részt a szabványosítási munkában. Itt két szint van, az egyik az ISO tagok, illetve más szabványügyi bizottságok tagjai, akik már nagyon sok mindent megtettek és lehetne még egyértelműbb és tisztábbá tenni a helyzetet. Itt négy szervezetről beszélek, ezek közül három európai, és ezekben sokan azok is részt vesznek, akik itt ülnek most a teremben. A gazdasági értéke a szabványnak mindenhol egyértelműen mérhető. Hogyha a vállalkozásokat nézzük, akkor minden, vállalkozásra, minden vállalkozásról beszélek, a kicsikről és a nagyokról egyaránt, és csak akkor fognak ők részt venni a szabályosítási munkában, ha látják ennek az értékét. Sokkal erősebben be kellene vonnunk őket a munkába, és a negyedik pont itt különösen fontos, hogy a döntéshozatalban, a szabványosítás tekintetében jobban részt kellene venni. Akit nem érdekel az adott szabvány, ne vegyen részt a munkában, de akit érdekel, az igenis vegyen részt. És hogyha megfelelőképpen szeretné biztosítani versenyképességét, akkor követnie kell az eseményeket, és be kell kapcsolódnia a munkába nagyon egyértelmű mindannyiunk számára a szabványok értéke, és ezt mindenkinek el is kell mondanunk. 11 esettanulmány tartalmaz ez a brossúra, a világ minden tájáról érkeznek ezek, és itt elmondjuk, hogy a szabványosítás segíti az eladásokat, segíti a piacra való betörést, hatékonysághoz vezet, és költségcsökkentést eredményez. Ezeket uh, a példákat egyébként kis és nagy vállalatoktól egyaránt vettük. A ISO 17%-a, a tagok 17%-a Európára koncentrál, és uh, a technikai munkacsoportokban is részt vesznek az európaiak. Ami ezt a 17%-ot illeti, nagyon komoly Európa részvétele tehát az IZO munkájában. A Bécsi megállapodás rendkívül fontos, ez már 20 éves, és ennek mindenképpen megvannak azok az előnyei, amiket itt is felsoroltam. Az IZO oldaláról az ISO szabványok európai elfogadását növeli, Európa oldaláról pedig segít abban, hogy az európai szabványokat nemzetközi szinten elfogadtassuk. És eh, ami pedig eh, az időt illeti, jó lenne, hogyha mindkettő minél hamarabb megtörténne. Ami a Bécsi megállapodást illeti, és ennek eh, a hatását az ISO portfólióra, ez ezen a grafikonon látszik. Ami a nemzeti delegációk alapelvét illeti, én is úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos. Fontos, hogy mindenki részt vehessen a következő szabványok kidolgozásában, és itt fontosak a szavazási szabályok, de természetesen minden olyan szerv ország, amely valamilyen izós ülésnek otthont ad, és egyelőre ugye marad az egy ország, egy szavazat. Ami a modellünket illeti, az átláthatóság, a nyitottság, a pártatlanság és a konszenzus az alapelveink. Ezek természetesen a WTO-s alapelveket követik. Globális szinten is releváns munkát kell végeznünk, és erről már szóltak az előttem szólók is. Egyszerűnek, gyorsnak, jobbnak kell lennünk, és a forrásainkat megfelelően kell felhasználnunk a szabványok kidolgozásában. Többen szóltak már arról, hogy egyszerűbben, gyorsabban, jobban kell dolgoznunk. Mind a hármat egyszerre kell megvalósítani. Tehát a szabványok kidolgozásában egyszerűsíteni kell, jobban kell felhasználni a forrásainkat. Gyorsabbnak kell lennünk, nem szabad mások idejét vesztegetnünk. Többen beszéltek a domainekről, én inkább azt mondanám, hogyha az építőanyagokról beszélünk, ami nagyon fontos téma mondjuk egy olyan esetben, hogyha földrengés után kell valamit megfelelőképpen újjáépíteni. Ami a kommunikációs lehetőségeiket illeti, megemlíteném a WebEx rendszert, a különböző szociális médiákat, az internetet, és hogyha valaki esetleg ma este nem tud elaludni, akkor böngész egy kicsit az izó weboldalát, itt részletesebben is kiderül, hogy mivel is foglalkozunk. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy egy kicsit túléptem az időt. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt van, és az izónál tett már látogatást a szakbizottságunk néhány képviselője, és ott el is köteleztük magunkat, hogy az európai munkát elvégezzük. Most Maraszko asszonynak adok szót 6 percben az ANSZI nevében. Köszönöm szépen, Émi Moraszkónak hívnak és az amerikai nemzeti szabványosító iroda vezető testületét, az ANSI vezető testületét képviselem most. Nagyon örülünk annak az ANSI nevében, hogy itt lehetünk, és részt vehetünk ezen a rendkívül fontos meghallgatáson. Gondolom, hogy nem mindenki ismeri az ansi t az ANSI már majdnem száz éve létezik, ez egy magánjellegű non-profit szervezet, amely az USA konformitás elemzésével foglalkozik, és az ISO-nak mi vagyunk az amerikai tagja. Ezen kívül az UEC-ben is mi képviseljük az Egyesült Államokat, valamint az ott alul látható fórumokon is mi képviseljük az USA-t. Ami az alapvető megközelítést illeti a szabványosítás tekintetében, mi a bottom-up alulról fölfelé megközelítést alkalmazzuk, ugyanis a szabvány felhasználók határozzák meg a szabványosítási eljárásokat. Nagyon sok érdekelt felet bevonunk, kormány, fogyasztók, vállalkozók, ipar, és velük közösen dolgozzuk ki a szabványokat. Úgy véljük, hogy ez a sokszínűség erőt ad a rendszerünknek. Ez egy valóban erős rendszer, és ez a siker kulcsa a mai globalizált gazdaságban több mint százezer szabványt dolgoztunk ki ilyen módon. A kb. 500 a konzorciumon keresztül, és több ezer pedig különböző bizottságok segítségével és mindez azt mutatja, hogy a hogy a nyitott konszenzus alapú és hatékony eljárások működnek valóban ezzel az alulról fölfelé megvalósuló rendszerrel. A részvétel természetesen önkéntes, bármilyen érdekelt fél számára. Itt kormányügynökségekről, vállalkozókról, KKV-król, kereskedelmi szervezetekről és fogyasztói csoportokról is szó lehet. Mindenki részt vehet ebben a folyamatban, és mindenki elmondhatja a véleményét. Az ANSZI a legnagyobb olyan intézmény, amely szabványokat dolgoz ki, és nagyon sok esetben a KKV-k voltak a résztvevő felek több mint 50 százaléka. Ez is azt mutatja, hogy a szabványokba beleszólhatnak a KKV-k, és a legtöbb érdekelt fél részvétele tényleg a legmodernebb és legnaprakészebb eredményeket hozza. Az interneten is hozzáférhetőek vagyunk, így az utazás és az utazási költségek nem akadályozzák a munkánkat. Az internet segítségével fel is gyorsíthatjuk a munkánkat. Minden lehetőséget felhasználunk annak érdekében, hogy a fogyasztók is részt vehessenek a munkában. Ami a mi szabványainkat illeti, ezt a magánszektor irányítja. Ugyanakkor fontos, hogy elmondjam, hogy az amerikai kormány is nagyon komoly felhasználója a szabványoknak, és részt is vesznek a szabványok kidolgozásában. Az ANCI mindig is nagyon jó kapcsolatot próbált kialakítani a magán és a közféra között. Azt hiszem, hogy a legjobb Eredménye ennek a Nemzeti Technológiai Átadási és Előrehaladási Határozat, az NTTAA, amely a kormányügynökségekkel együtt olyan szabványokat tudott kidolgozni, amelyek mind a köz, mind pedig a magánszektor számára fontosak. A 90-es évek közepétől a kormány operatív hatékonyságát növelték ezek a szabványok, és ezeket a szabványokat a közbeszerzésekben is használják. Körülbelül tízezer szabványt vett fel a kormány különböző kormányrendeletekbe, és az NTTAA segítségével elkészítettük azokat a dokumentumokat, amelyek tartalmazzák azokat a szabványokat, amelyeket megkövetel az amerikai kormány. Október 14-én a szavanyokkal foglalkozó albizottság a technikai ügynökségben elkészített egy olyan dokumentumot, ami a nemzeti prioritásokat és politikai célkitűzéseket tartalmazza. Ez a 3W standards pont org oldalon található. Itt a kormány elkötelezettségei találhatóak, a különböző tevékenységek, illetve a magánszférával való kapcsolattartás területén. Így a Fehér Ház is részt vesz az ügynökségek, illetve a szabványok kidolgozásában. A nyitottság, a kiegyensúlyozottság, a gyorsaság, a diszkrimináció kizárása, ezek az alapelvek a szellemi tulajdonjogok, illetve a szabványok esetében nálunk az Egyesült Államokban. Ezek azok a fontos elemek, amiket az állami ügynökségek figyelembe vesznek a szabványok kidolgozásában. A szabályosítási stratégiánk pontosan ezeken alapul. Itt látható a dokumentum, ez egy egységes megközelítést, egy közös keretet tartalmaz, amit minden egyes amerikai érdekelt félnek figyelembe kell venni, amikor szabványosítással foglalkozik. Minden egyes ipari ágazat vagy érdekelt fél megállapíthatja, hogy számára mi a sikeres szabványosítás. Az ANCI elkötelezett arra, hogy a társadalmi kötelezettségeknek is megfeleljen a szabványok kidolgozásában. Itt konszenzusra alapuló és önkéntes módon készül el a szabványok kidolgozása. Ez vonatkozik a konformitási alapelvekre is, el is készült egy USCAP névre hallgató Egyesült Államokbeli Konformitási Alapelvek című dokumentum, ez itt látható a szlájdon. Amikor globális szabványosításról beszélünk, akkor nem csak az ISO-ra és az IEC-re gondolok, hanem a kereskedelem technikai akadályról szóló WTO-s megállapodás minden egyes fejezetére. Itt láthatóak ennek az alapelvei, ezeket is természetesen figyelembe vesszük. Ami a globális relevanciát illeti, nagyon fontos, hogy mindenki közvetlen képviseletét megvalósítsuk, vagy pedig valamilyen konzorciumon keresztüli képviseletét, hogy a kereskedelem technikai akadályait le tudjuk bontani. Nyitott, hozzáférhető a szabványrendszerünk, ez sok esetben példának számít nem csak az amerikaiak érdekeit védjük, hanem a globális kereskedelmi rendszert is szeretnénk akadálymentesé és nyitottá tenni. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Elnök, köszönöm szépen a prezentációt. 8 percen belül sikerült nagyon sokat elmondani, biztos vagyok hogy sokak érdeklődését felkeltették ezek a dokumentumok, amelyeket jelzett. Most pedig Csungguan úr, nem biztos, hogy pontosan ejtettem ki a kínai nevet. Köszönöm szépen, hogy eljött. Hat percre kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Feng Chongguang a nevem. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és lehetőséget kaptam prezentációt tartani a kínai szabványosításról. Csengang úr nevében, akinek olvasható a képernyőn a neve, szeretnék beszámolni a következő két pontról. Egyrészt a kínai szabványosításról szólni, másrészt pedig a nemzetközi szabványoknak való megfeleltetésről. Először tehát az első pontról beszélnék három aspektusból. Kínai Nemzeti Szabványügyi Testület. Van egy nemzeti szint, és van egy helyi szint. A nemzeti szintet a kínai szabványügyi hivatal felügyelete alá helyezték. Ennek a vétése SAC. Ez képviseli Kínát az ISO, az IEC és más nemzetközi és regionális szervezetekben, amelyek szabványosítással foglalkoznak. Tartományi szinten a helyi önkormányzat felelős a szabványosításért saját területén ebben a bejegyeztetés is szerepel. a prezentációt a nemzeti szintre szeretném koncentrálni. A nemzeti szinten az ASAC munkája következő. A stratégiai célokat megállapítani a szabványosításban, koordinálni a nemzeti szabványok fejlesztését és áttekintését, valamint elfogadni nemzeti szabványokat. Szintén része az együttműködés a szabványügyi szervezetekkel, illetve követni a tudományos és műszaki fejlődést felügyelni a nemzeti szabványok végrehajtását, nemzeti monitoring rendszert fenntartani, végül pedig képviselni Kínát az IC e az IEC-ben és más nemzetközi szervezetekben. Második aspektus, amelyre szeretnék kitérni, a szabványosítás kezelése Kínában. a kép, a kép alján a helyi szintet láthatjuk. A technikai szabványosítási bizottságokat, amelyek kezdeményezik a szabványosítást saját kezdeményezés vagy mások kezdeményezése alapján. Ez lehet egy cég, illetve lehet egy minisztérium. hogyha a szabványjavaslat, amelyet a tartományi vagy a regionális szerv elfogadott, megfelelőnek minősül, ez e, helyi szabvány lehet, hogyha kormány, minisztérium fogadta el, akkor ágazati szabványról van szó. Hogyha az elfogadott szabványi javaslatot az SAC elfogadta, akkor ez nemzeti szabvány lesz Kínában. Szeretném elmagyarázni, hogy 497 technikai bizottság van Kínában, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik elnök. Tudom, hogy nagyon sok slide vár még vetítésre, de szeretném, hogyha még egy perc alatt a nemzetközi aspektus tárgyalna. Uh, 2001 óta az SAC felállítása óta jelentős előrelépés tapasztalható. A, alapvetően kialakult már a nemzeti szabványrendszer, és az élelmiszerbiztonság, fogyasztóvédelem, revitalizáció, magas szintű technológia terén kifejlesztették a legszükségesebb szabványokat. A második eh, részben eh, pedig eh, a nemzetközi szabványoknak való megfeleltetésről szeretnék beszélni. munkánk része megismerni a nemzetközi szabványokat, a nemzeti szabványokat a nemzetközi szintre emelni a lehető leggyorsabban. az elektromechanika területén, a hajózás területén a kínai, Kínában érvényes szabványok 80%-a nemzetközi szabványokból származik. 98,5% a nemzetközi szabványok elfogadása egyes műszaki területeken. Különösen oda figyelünk a az emberi egészségügyre, a környezetvédelemre, de megpróbálunk nem róni fölösleges adminisztratív terheket a vállalkozásra. Elnök, kérem, fejezze be, 8 perce beszél, és fél egykor le kell zárnunk az ülést. A szlájdokat megkaptuk, még négy szlájdom van, mondja az előadó elnök, kérem fejezze be, köszönöm szépen, világosan értettük a mondandóját nem lenne méltányos a többi hozzászólóval szemben, ha folytatná. Then to, uh, Mr. Uh, to David Dossett from... David Dosszett a Szenere képviseletében kap szót, szó szintén 6 percet. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a meghívást. Néhány szót szeretnék szólni a Szen és Szenelek együttműködéséről. Rob Steele már az ISO oldalról beszélt ezek a szervezetek vannak meg nemzeti és nemzetközi szinten. a megállapodások elvei a képernyőn láthatók. Természetesen az a cél, hogy elkerüljük azt, hogy a globális és európai eh, szinten üssék egymást, eh, duplikálódjanak a szabványok. Eh, kölcsönös elfogadási mechanizmus működik. Ezek a bécsi és drezdai megállapodás elvei Rob Stierman beszélt a bécsi megállapodásról. 30% megegyezik az izzó szabványokkal. Uh, 70%-ról uh, mondható el, hogy nagyon hasonló, ha nem is egyezik meg a nemzetközi szabványjal. Hogyha megnézzük a uh, harmonizált szabványokat, akkor azt találjuk, hogy ez, hogy a harmonizált szabványok 20%-a megegyezik az iso és ha az IEC-t nézzük, akkor 75 vagy nagyon közel áll ehhez. Mik a fő eredmények. A résztvevők meghatározzák, hogy mely szabványok szükségesek nemzetközi vagy európai szinten. Az európai és globális szabvány portfólió harmonizációja megkönnyíti az európai exportot más régiókba. Ezen túl biztosítja, hogy az európai piacra bejövő termékek a legmodernebbek a szabványok szempontjából. Amikor harmonizált szabványok vannak, akkor a megfelelés vélelmét alkalmazzuk. Úgy gondoljuk, hogy ezek a megállapodások, ezek jó működése a leg hatásosabb partnereké eh, teszi a szent és a szájneleket az izó eh, számára. Eh, formális megállapodáson túl is mentünk, és megnyitottuk a, annak érdekében, hogy meg lehessen nyitni a globális piacot, és elősegítsük a nemzetközi gazdasági együttműködést. Ezt tek, többféle technikával érjük el együttműködési megállapodás részvétel a szabványosítási komponensben, amikor bilaterális megállapodások vannak, illetve technikai segítség nyújtás a világ más részeinek. A program eredményeként, mint látható a szlájdon, 19 tag szervezetünk van Európában, Ausztrália is tagja, illetve vannak láthatósági projekteink kínai partnereinkkel, Indiában is lesz, mint ahogy az egyik képviselő az előbb mondta, az indiai projekt halad, és támogatjuk a bizottság javaslatát ezzel kapcsolatban rendszeres véleménycserét folytatunk az ensz vel Washingtonban jártunk nemrég, illetve egy megalapodás egy együttműködési megállapodásunk van több régióval, Amerika, Afrika, ö, ö, független államok közössége, Oroszországgal külön, az öbölmenti országokkal megállapodásaink vannak Koreával, Kanadával, Japánnal, nemzetközi partnerekkel tehát bilaterális megállapodásaink van. Hogy megmutassam, hogy az európai szabályoknak mekkora hatása van világszerze. A liftek és mozgó lépcsők európai szabályát gyakorlatilag az egész világon használják. Köszönöm szépen, azt hiszem sikerült tartanom az időt. Köszönöm szépen, valóban nagyon Hasznos volt ez a hozzászólás, és most már Kínáról is tudjuk, hogy mennyire fontosak a szabványok ebben az ágazatban. A következő hozzászólónk Dirk Weiler lesz, aki az ECIS perspektívákat fogja felvetni, és utána pedig a JRC részéről David Wilkinson szól hozzá. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy az egyszit is meghívták, hogy kiegészítsük a CEN és a CENELEK véleményét az ECI telekommunikációs szabvány intézet véleményével. Nagyon örülök annak, hogy mindannyian itt vagyunk, és hogy a nyakkendőmet, ha megnézik, ez egy egycis nyakkendő három nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani. Az első az, hogy az ECI üdvözli az európai szabványosítási rendszer felülvizsgálatát. Köszönjük szépen a bizottságnak az új szövegjavaslatot, köszönjük az egész csomagot. Üdvözöljük a bizottság véleményét a konzorciumokról, a műszaki előírásokról, illetve a közbeszerzésekről kapcsolatban egyetértünk a nyitottsággal, és egyetértünk az átláthatósággal. Egyetértünk azzal is, hogy a szabványokra szükség van az európai gazdaság versenyképességének érdekében. Tehát a szabványok fontosak. A versenyképességre és a szabványokat, illetve a műszaki előírásokat a lehető legszélesebb körben el kell fogadtatnunk. Itt nyilván a konzorciumos kérdésekre is gondolok. A regionális, specifikus feltételeket is nyilván figyelembe kell venni, de a lehető legnagyobb elfogadottságra kell törekednünk. Az Európai Uniónak saját szerveit ki kell építenie, hogy megfelelő módon globális szinten is képviseltethesse magát. Ezek a nemzetközi lehetőségek különbözőek az ágazatokban. Én az információs és kommunikációs technológiákról tudok beszélni. E, itt ugye történelmi különbségek vannak az ágazatok között, és talán emlékeznek arra, hogy 88-ban éppen azért jött létre az ECI, mert a tagállamok a az iparképviselői és a bizottság megegyeztek abban, hogy az IKT szabványokkal kapcsolatban kell egy külön szervezet. Ekkor jött létre az ECI, mert úgy véltük, hogy Európa vezető szerepét az IKT ágazatban meg kell tartani. Először is arról volt szó, hogy magas szintű szabványokat kell megvalósítani Európában, és utána ezeket különböző mechanizmusok révén globálissá kell tennünk. Most már nagyon sok partnerünk van, nemzeti és regionális szabványirodáktól, a CCSA-jel is felvetjük a kapcsolatot Kínában, az ANCI-val és az akkreditációs ügynökséggel Amerikában, valamint Korrával és Japánnal, tehát Európán belül és kívül is vannak kapcsolataink. Az LTI rendszert most már több mint 5 milliárdan használják 5 millióan használják itt Európában, és ez még nem is a legelterjedtebb rendszer. A globalizációnak az a lényege, hogy összefogjuk a nemzeti, európai és világszervezeteket. Itt Európában nyilván a cenre és a cenelekre gondolok elsősorban. És szeretném még azt is kiemelni, hogy valóban nagyon fontos, hogy felügyelet lássuk el azt, hogy a fórum konzorciumos műszaki előírásokat hogyan fogadjuk el az európai politikákban, illetve a közbeszerzésekben megfelelően meg kell tartanunk az érdekelt felek platformját, mindenkit be kell vonnunk az előkészítésbe és a döntéshozatalba is az érintett felek platformján belül. Átlátható eljárásokkal kell dolgoznunk a szellemi tulajdonjogokkal és a copyright kapcsolatban. A bizottság elmondta hogy valószínűleg ez év végén, a jövő év elején már elkezdhetünk dolgozni ezeken a kérdéseken is. Természetesen azt várjuk mindannyian, hogy 2013-ban elfogadásra kerüljön a rendelettervezet. És lenne még egy megjegyzésem a KKV-k részvételével kapcsolatban. Azzal ellentétben, amit az imént hallhattunk, a harmadik generációs partnerségi megállapodások a mobil szabványokkal kapcsolatban növelkedett a KKV-k részvétele, nem csökkent, tehát a mi ágazatunkban igenis növekedett a KKV-k részvétele. Ami a szabványokat, illetve a műszaki előírásokat illeti, ezek között van olyan, amelyet éppen az ipar képviselői dolgoztak ki, és utána próbáltuk ezeket érvényesíteni a globális piacon. Ennek a jogi keretnek az a lényege, hogy a szabályozók és a kormányok csak is ezt a piac alapú megközelítést alkalmazzák, amikor erre szükség van, a közbeszerzések, a politikák, vagy pedig a versenyképesség megőrzésének érdekében. Mondanék egy példát is. Az ECI például mindig időben, sőt idő előtt befejezi a hozzászólását. Köszönöm szépen, most pedig végül, de nem utolsó sorban David Wilkinsonnak adok szót a JRC részéről, és ő is beszámol majd a tevékenységükről. Nagyon szép színes szlájdok vannak, néhányat lehet, hogy át kell majd ugrania. Igen, megpróbálok gyorsan haladni. Köszönöm, hogy meghívták az Európai Bizottság Közös Kutatási Központját, JRC. Ez a házon belüli tudományos műhelye a bizottságnak, és így tudományos technikai támogatást adunk a fejlesztéshez és monitorozáshoz. Ezen hogyan vesz részt a szabványosításban a JRC? E Ma sok szabvány megköveteli, hogy egyensúlyban legyen a hatékonyság, termelékenység, versenyképesség az ipari oldalról, másrészt a környezetvédelem, illetve a polgár védelme. Megfelelő egyensúlyt kell kialakítani. Interakció kell legyen a szabályozás és az ipar akciója között. A tudomány tudja biztosítani ezt a megfelelő egyensúlyt. Szabályozás előtti kutatást végez a JRC, harmonizált metodológiákkal dolgozik, hozzájárul a szabványok kidolgozásához, néha a tanúsításhoz is referencia anyagokat illetve méréseket tudunk rendelkezésre bocsájtani. Áttekinteném, hogy milyen területeken vagyunk -e energia, szállítás, közlekedés, digitális agenda, biztonság, és nagyon fontos a fogyasztóvédelem. Nem kulcsinformációt adtunk a anyagok meghatározásához a bizottságnak. Csak egy példát mondanék, a JRC évek óta laboratóriumi vizsgálatokat végez az extra révén az méri az autó kibocsátását és más járművek kibocsátását. Ez is hozzájárul a szabványosítási eljáráshoz az EU-ban látták a bizottság csomagjában, hogy a JRC tudományos hozzájárulást ad a maga szakterületén, hogy biztosítsa, hogy a szabványok figyelembe veszik a gazdasági produktivitást, valamint a társadalmi szükségleteket. Az anticipáló, az időben előre menő tanulmányokat részesítjük előben Egyre globálisabb a munkánk. Az ipar is egyre globálisabb, hogyha a globális piachoz hozzá akarunk férni, akkor az egyensúlyt meg kell találni, a tudomány kell álljon a tevékenységünk hátterében. Feladatunk jelenleg együtt működni kollégákkal az USA-ban. Reméljük, hogy egy nyilatkozatot jövő héten sikerül aláírni a transatlanti ö, gazdasági tanács ülésén, és ez az e-mobilitáshoz és az intelligens áramszolgáltató hálózatok szabványosításához fog hozzájárulni. Ez kulcs kérdés a gazdaságok fejlődésében. Nagyon fontos, hogy meglegyenek a technikai alapok. Az ipar csak akkor fog befektetni, ha tudja, hogy ez az egyensúly hogyan alakult ki. Az ipar kell támogasson bennünket az Atlanti-óceán mindkét partján milyen konkrét lépéseket tervezünk. Két központot, Iszprában, Milánó közében, Olaszországban és Argonban, Chicago mellett fogunk felállítani két központot, két interoperabilitási központot az elektronikus járművek és intelligens hálózatok számára. A végső cél a globális szabvány. Most azon dolgozunk amerikai kollégánkkal, hogy ez létrejöjjön. Ezt szeretnénk később kiterjeszteni a világ más részeire. Nem fogom a technikai diagramot hosszasan elemezni, az kb. fél óra, ezen átugrom. Végezetül azt mondanám, hogy a szabványok kulcsfontosságúak az európai versenyképesség részére. A tudomány az alapvető eleme a jó szabványoknak. A szabványok nemzetközi tétele is lényeges. Köszönöm szépen, elnök úr! Elnök, köszönöm szépen! Nagyon sajnálom, hogy kifutottunk az időből a kérdések válaszok számára, de a kollégákat megkereshetik. Nagyon fontos volt a globális dimenziót behozni. Kevés idő állt rendelkezésre, de hasznos volt a véleménycserrel. A JRC-t először sikerült bekapcsolni a közös kutatási központját az Európai Bizottságnak, és hát kívánjuk a megállapodás aláírásának sikerét jövő héten. Laura Komit felkérem, hogy néhány megjegy, záró megjegyzést tegyem az előadókat és mindenkit, aki néz bennünket, arra szólítunk fel, hogy folytassák ezt az utat. Köszönöm szépen, elnök úr, és én is minnyájuknak köszönetet szeretnék mondani. Nagyon értékesek, hasznosak voltak ezek az előadások, és nagyon szükségesek is voltak az árnyék jelentéstevők számára, hiszen gyakorlatilag ma délutántól a közös tervezeten fogunk dolgozni, és bele fogjuk dolgozni ezeket a hozzászólásokat is, tehát szívből köszönöm még egyszer önöknek mindezt. Az első részben megtudhattuk, hogy nagyon fontos az, hogy a szabványosítási eljárásokat fel kell gyorsítanunk, de ez azonban nem mehet a minőség kárára, tehát gyakorlatilag a minőség már gyakorlatilag egy gyors, felgyorsított szabványosítási eljárást jelent önmagában véve. Tehát gyakorlatilag mind minden egyes szektorban igyekezni kell ezt felgyorsítani. A második részben a KKV-kra irányítottuk a figyelmet, és feltettük azt a kérdést, hogy hogyan lehetne a lehető legjobban bevonni őket ebbe a munkába, és hogy hogyan lehetne a legjobb koordinációt biztosítani nemzeti és nemzetközi szinten a kkv területén. Természetesen abból indulunk ki, hogy először nemzeti szinten, majd európai szinten is egy struktúrát alakítunk ki, amelyet a bizottság saját kezdeményezésű jelentés és előirányoz, és az önkéntesség elveit persze nem fogjuk szem elől téveszteni. Másrészt pedig hadd utaljak arra is, hogy nagyon fontos az a kiinduló pont, hogy figyelembe vegyük azt, hogy a különböző gazdasági szektorok között is különbség van. Néha kis vállalatok és nagy vállalatok között is nagy különbségek vannak, de én azt gondolom, hogy talán az ágazatok, gazdasági szektorok között kellene különbséget tenni. Még egy egész gyors megjegyzés a reprezentativitás kérdésével kapcsolatban nemzeti vagy európai szinten. Én nem akarom elhallgatni azt, hogy itt különböző vélemények vannak ezt illetően, hiszen más dossziék esetében is a nyolcadik kutatási keretprogrammal kapcsolatban is az innováció kérdésében is vannak eltérő vélemények, de van már egy bevezetett struktúra, amit miért ne használhatnánk fel, hiszen gyakorlatilag erre alapozhatnánk, és a magánszektor és a KKV-k szolgáltába állíthatnánk. Tehát, hogyha mi nem használjuk ki, akkor mások fogják ezt kihasználni. Az Egyesült Államok például már kopogtat az ajtókon. Tehát gyakorlatilag miért ne használhatnánk azt fel, amely már elkészült a finanszírozás területén rendkívül fontos kérdéseket hallottunk, az egyszerűsítés kérdése nagyon fontos, a platform kialakítása, ami homogén hozzáállást tesz lehetővé a stakeholderek részéről, és egy összekötetést az európai szintek és a nemzetközi szintek közötti interfészt is jelentené. Tehát fontos talán a legutolsó rész rendkívül érdekes volt, és én az árnyék jelentéstevők szívére kötöttem, hogy a globális szempontot nehogy szem elől tévesszük majd, hiszen Európában magas minőséget szeretnénk elérni, de persze nemzetközi szinten is aktívak szeretnénk maradni, hiszen a világ egyre jobban globalizálódik, és éppen ezért azt gondolom, hogy nekünk is oda kell figyelni arra, hogy a globális szintet se tévesszük szem elől, és a leg, pont a legutolsó részben nagyon sokat hallottunk erről. Én nagyon szívesen minnyájuk rendelkezésére állok, azok rendelkezésére is, akik további hozzászólásokat, prezentációkat szeretnének benyújtani. Erre nézve van egy határidőnk, ami itt elhangzott, és kérném önöket, hogyha bárkinek hozzászólása, javaslata van a témához, akkor ezt december 5-ig küldjem el számunkra, hiszen ez után kerül sor a lezáró ülésre az jelentéstevőkkel és árnyék jelentéstevőkkel. Tehát nagyon fontos az, hogy minden hozzászólást már ezt megelőzően megkapjuk, mert hiszen ekkor nyújtjuk majd be jelentéstervezetet. Tehát szívből köszönöm minnyájuknak, rendkívül hasznos volt ez a meghallgatás, és rengeteg olyan szempontot hallhattunk, amelyeket az előző meghallgatásokon nem tudtunk megbeszélni időhiány. Tehát gyakorlatilag egy teljes körű képet kaptunk a szabványosítási munkáról. Tehát nagyon köszönöm minnyájuknak. Well, I'd like to thank you, Laura Comer. Köszönöm szépen Lara Kominak, hogy megszervezte ezt. Kostesz és a titkárság is részt vett a szervezési munkában. Köszönöm minden kollégának, aki ebben közreműködött. Lezárásképpen szeretném elmondani, hogy mi történik majd ezután ezzel a szöveggel, ami Larát illeti, ő elkészíti a módosító javaslatokat, természetesen az árnyék jelentéstevőkkel együtt, Kozisznyik kollégával együtt, őt mindenki ismeri már a stratégiai jelentés kapcsán, ő biztosítja a folyamatosságot ebben a témában. Sárde Moze asszonynal, Mendez, Róle és Dion képviselőkkel együtt dolgoznak, ők mind részt vettek az első jelentésben. Akkor most Lara nagyon komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy december 22-én meglegyen ez a kis karácsonyi ajándék mindannyiunk számára. Január 24-25-én megvizsgáljuk ezeket, majd itt a szakbizottságban utána majd elkövetkezik február 7-én a módosítók benyújtásának a határideje, az imkós szavazás március 20-21-én lesz, ami a plenárison azt jelenti, hogy májusban tudunk majd szavazni. A Dán elnökség lesz majd már akkor, és um, a lengyel elnökség kezdte el ezt a munkát, most pedig majd a Dán elnökség folytatja. A Dán kormány elkötelezte magát, hogy nagyon komoly erőfeszítéseket fognak tenni, és hogy a tanácsi munkacsoport számára is fontos lesz ez a téma, hiszen ez a 2020-as stratégia és a Single Market Act szempontjából is fontos. A prezentációk is ezt alátámasztották ma. Egy globális, egységes piacra van szükségünk, csak úgy működhet megfelelőképpen az európai gazdaság. Ez kell a vállalkozóknak, ez kell a fogyasztóknak, ez kell a polgároknak. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettek. Elnézést kérek, hogy egy kicsit ostoroztam itt a hozzászólókat. Mindenkinek köszönöm a hozzászólást. Interneten is követhető volt ez az esemény. Köszönöm azoknak, akik interneten néztek minket. Hogyha valaki szeretne valamilyen eseményt visszanézni, akkor ezt megteheti az interneten, illetve a prezentációkat is elkérhetik, ez is letölthető lesz majd. Mindenkinek köszönöm a ma délelőtti hozzászólásokat, és három órakor találkozunk, lesz még két napirendi pontunk, a mezőgazdasági gépek normáival kapcsolatban, illetve az Európai Uniós polgárok jogaival kapcsolatban. Háromkor találkozunk. Köszönöm.